következtetései a március 17-i, 18-ai tanácsülésről, illetve az Európai Unió és Törökország közötti csúcs találkozóról. Először az Európai Tanács elnökének, Donald Tusknak adom meg a szót. Tusk úr, a szó. Danke, Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselők, Európai Parlament. Január 19-én itt ültem az Európai Parlamentben. Akkor az EU-nak csak kettő hónapja volt arra, hogy a Schengeni zónát megmentse. A, és hogy eh, a márciusi tanács lett volna az utolsó alkalom, hogy eldöntsük, hogy a stratégiánk működik vagy nem. Ha nem működött volna, akkor óriási következményekkel kellett volna szembenéznünk, például a Schengeni rendszer összeomlásával. A lehető legjobban kihasználtuk ezt az időt, és ez idő alatt én kettő csúcsot hívtam össze, amelyeket szinte kizárólag ennek az ügynek szenteltünk. Március 7-én az Európai Tanács három fontos döntést hozott. Az első, e, a way through megközelítés végét jelentette, ami azt jelentette, hogy az irreguláris e, migránsok e, nyugat-balkáni áramlását leállítottuk. Azon a feltételezésén alapult ez a megoldás, hogy szükség van egy olyan európai megoldásra, amely az európai jogon alapul, és amely alapvetően a Schengeni határ szabályokon alapul. E, egy ilyen rendszer nélkül nem lehet megoldani a helyzetet. Másrészt jelentős mértékben növeltük a Görögországnak nyújtott humanitárius segítséget, segít 300 millió euró megküldését tettük lehetővé már az idén. Elsősorban Görögországnak, illetve más tagállamoknak is, amelyeket elárasztottak Eh, amelyek eh, saját erejükben nem eh, győzték a migrációval kapcsolatos terheket egyéb tagállam országokkal is felvettük a kapcsolatot, támogattuk például Macedónia volt Jugoszláv köztársaságot, nem beszélve más tagállamok támogatásáról is. A harmadik döntés arról szólt, hogy Görögországból, Törökországba visszaküldünk bizonyos migránsokat, azokat, akiknek nincs szüksége nemzetközi védelemre. Egyúttal a NATO-t is bevontuk hírszerzési és egyéb tevékenységekben. Törökország pedig vállalta, hogy visszafogadnak minden török vizeken elfogott illegális bevándorlót. A márciusi első csúcs alkalmával, tanács alkalmával igyekeztünk egy közös európai álláspontot kialakítani a török javaslatokkal kapcsolatban, hogy még abban a hónapban Európai Uniós szintű döntést tudjunk hozni. Ez a megállapodás végül is meg is született az Európai Tanács keretein belül március 18-án. Abban állapodtunk meg, hogy az összes irreguláris migráns, aki Törökországból érkezik a görög szigetekre március 20-át követően, visszafordításra kerül Törökországba. A végrehajtást fokozatosan vezettük volna be, és az, egy, az egyhez arányat követtük elvben. Ez, ez is kezdődött. A megalapodás két kulcseleme számomra az volt, hogy először is garantáljuk azt, hogy minden Európai Uniós és nemzetközi törvény, jog rendelkezés érvényesül annak érdekében, hogy minden migráns, aki Európába érkezik, személyes elbírálásra kerüljön. Ez eh, a non-refoulement eh, visszatérloncolás tilamára vonatkozó, illetve a eh, tömeges vagy csoportos, kollektív kiutasítás tilamára vonatkozó elveknek felel meg azokból fakad. Szeretnék köszöntet mondani Jean-Claude-nak és csapatának azért eh, a munkáért, amelyel hozzájárultak ez a megoldáshoz. Másrészt eh, a csatlakozási tárgyalások során eh, figyelembe vettük a Ciprus aggájait. Az én szemléletemben ez Európa szolidaritásának próbatétele volt minden egyes tagállamban, és Európa sikeresen vette ezt az akadályt. Egyfelől voltak, akik Ciprust megpróbálták óriási engedményekre késztetni, ez érthető. Én azonban az elejétől kezdve föntartottam, hogy nem áldozhatjuk be egy tagállam, ez esetben Ciprus alapvető érdekeit annak érdekében, hogy Törökországgal egy migrációs megalapodás kössünk. Kedves képviselők, mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy milyen feladatok és nehézségek állnak előttünk ennek a válságnak a megoldásában. A kezdetektől fogva úgy gondoltam, hogy veszélyes illúzió abban hinni, hogy létezik egy ilyen ideális és százszázalékosan eredményes megoldás, amelyet, amelyet el kell érnünk. Ezért szeretném kérni, hogy mindenki, aki a politikai Szent Grál keresi, hogy fogja föl, hogy ilyet soha nem fog találni és ebben az esetben lényegében lehetetlen mindenfélnek megfelelő megadást találni. Nem másra van szó, mint egy folyamatos, multidimenziós erőfeszítés, egy soha véget nem érő történet. Azok a megoldások, amelyeket a gyakorlatban bevezetünk, nem ideálisak, és nem fognak véget vetni annak a munkának, amelyet végeznünk kell. A Törökországgal kötött megállapodás sem tökéletes, és maradéktalanul tisztában vagyunk azzal, hogy milyen kockázatokat rejt magában, és milyen eh, gyengéi vannak. Eh, mindent megtettük annak érdekében, hogy a megállapodás az emberi méltóságot tiszteletben tartsa, ugyanakkor tudatában vagyok annak, eh, hogy minden attól függ, hogy hogyan kerül a megállapodás végrehajtásra. A Törökországgal való megállapodás, a nyugat-balkáni útvonal lezárása, etikai és törökország esetében jogi problémákat is vetett föl. Ezeket az akályokat én is osztom részben. Ezeket azonban csak úgy tudjuk megoldani, hogyha a megállapodásokat összes részleteikben végrehajtjuk. Miközben figyelembe vesszük az összes fent említett aggályt, és ezek egy részét ki is fejezzük. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az alapvető célunk az Európába való illegális bevándorlás megállítása. Ahogy többször elmondtam, enélkül és az európai migrációs politika ellenőrzés rendszerének helyreállítása nélkül nem fogjuk tudni megelőzni a politikai katasztrófákat. Mire gondolok? Schengeni rendszer összeomlására gondolok, a külső határaink fölötti ellenőrzés eh, összeomlására, ideértve ez a jár összes eh, biztonsági problémát, a politikai káoszt az Európai Unióban, a bizonytalanság, a félelem érzetét, és végül nem fogja tudni megelőzni a szélsőséges eh, erők és a populizmus veszélyét. Végre mindenki megértette, hogy milyen magasan, milyen sokat kockáztatunk, és milyen sokat fogunk még kockáztatni milyen sok forog kockán. Nyilvánvaló, hogy a külső körmények nem fognak az előnyünkre szolgálni. Nagyon sokszor hallottuk már, hogy kizárólag úgy lehet az irreguláris migrációt megoldani, hogyha megoldjuk ennek a válságnak a gyökerénél fekvő okokat, stabilizáljuk a körülöttünk lévő világot. Nagyon világosan szeretném megfogalmazni, hogy ez túlságosan gyakran csak alibiként hangzott annak érdekében, hogy semmit ne tegyünk itt Európában. Remélem, hogy végre megértjük, hogy Európának nincs aranykulcsa kezében, nem tudja a világ összes problémáját megoldani. De hogy mondjak még ennél többet is, annyira aggódtunk amiatt, hogy megtaláljuk a világ megváltásához szolgáló kulcsot, hogy közben meg elvesztettük azt a kulcsot, amelyet a saját problémáinkat meg tudok volna oldani. Ezt a válságot végső soron úgy kell megoldanunk, hogy először a saját magunkkal szembeni felelősséget kell felvállalnunk, és ezt közvetlenül tudunk majd segíteni másoknak. Az elmúlt két hónapban azon gondolkoztunk, és arra koncentráltunk, hogy mit tudunk tenni a saját portánk előtt, és eredményeket értünk el. Ezek az eredmények lehet, lehetségessé váltak annak ellenére, hogy adott esetben a migráció gyökerelőni meghúzódó ö, problémákat nem tudtuk megoldani. A szír háborút, a szubszaharai Afrikában ö, dúló szegénységet, az afganisztáni konfliktust nem csak, hogy nem, azt, nem oldottuk meg ezeket a konfliktusokat, de új konfliktusok is jelentkeztek, például a Törökország Oroszország közötti konfliktus, a Nagorno-Karabahi eh, eh, eh, katonai konfliktusok, és így tovább. Emberileg nem lehet nem lehetséges mindezeket a problémákat rövid távon megoldani. Nyilvánvaló, hogy senkinek nincs joga eh, ahhoz, hogy a migráció gyökerénél meghozódó problémákat figyelmen kívül hagyja, hiszen ezek kihívás jelentenek nem csak Európa, hanem az egész globális közösség eh, eh számára ezért foglalkozni is fogunk ezekkel a problémákkal. A Japánban megtartandó G7-es és a kínai G20-as ezek alkalmával ezekkel foglalkozni fogunk, és az érintett régiók társadalmi fejlődésével, oktatási rendszereivel, egészségügyével, munkaerőpiaci állapotaival, kereskedelmi kapcsolataival foglalkozni fogunk, azonban a gyökerek, a problémák gyökereivel való foglalkozás hosszú távú erőfeszítés kell, hogy legyen. Ráadásul, ami még rosszabb, nincs is ebben semmiféle garancia a hosszú távú sikerre, hiszen mindez nem csak a saját intézkedésénkre, a saját lépéseinkre sen múlik, nem csak rajtunk múlik, hogy hogy sikerül ezt a helyzetet megoldani. Ugyanakkor vannak olyan problémák, amelyeket mi magunk tudunk csak megoldani, hogyan kezeljük a migráció következményeit az Európai Unió határain belül. Itt a balkáni útvonalak kapcsolatos lépések nem az egyetlen megoldás jelentik, és más tagállamok, más országok, nem csak Görögország és Bulgária is igénylik a támogatásunkat. Gondolok itt a, közép, a földközi tenger középső területeire vonatkozó útvonalakat is, egyre aggályosabb a libiai helyzet, például Máltával és Olaszországgal szemben szolidárisnak kell lennünk, amennyiben ők ezt igénylik. Nem lehet azonban a más országok esetében, a balkáni térségben alkalmazott eszközöket automatikusan másolni, hiszen többek között nem utolsó sorban Líbia, nem Törökország. Ami a balkáni útvonalat illeti, túlságosan sokan léptünk, emi oda vezetett, hogy ideiglenesen le kellett zárnunk a határokat az eurozónán belül. Ezért van szükség eh, maradéktalan együttműködésre eh, Olaszországgal és Máltával, máskülönben nem tudjuk ugyanezt a forgatókönyvet elkerülni a jövőben. Kedves képviselők, túlságosan régóta megosztott Európa a biztonsági ügyekben és a nyitottság ügyében. Ma végre eh, megpróbáljuk szintézisbe hozni ezt a két szükségletet, azt, hogy szükségünk van a határaink biztonságára, másrészt szükség van arra, hogy nyitottak és toleránsak legyünk. Ez talán a legnagyobb sikere az elmúlt néhány hónapnak. E, sikerült összehangolni ezt a két szükségletet. Ez Európa jövőbeni e, csatamezője lesz az az elv természetesen, de ne féljünk ettől a feszültségtől, hiszen Európa történetének legkritikusabb pillanataiban e, Európa akkor volt csak sikeres, amikor ezzel a két kihívással egyszerre tudott boldogulni, egyszerre tudott mind a két területen előrelépni. Toleránsnak kell lennünk, ugyanakkor eredményesnek és hatékonynak. A feszültség természetes dolog. Az európai jelenség lényege nem más, mint hogy ezeket a feszültségeket pozitív energiával tudtuk alakítani, és ezt a dinamikát meg kell tartanunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tusk úr. Most a bizottság nevében Juncker elnök fog szólni. Tisztelt elnök úr, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Euh, Fanatikus vak erőszaknak vagyunk tanúi. Ez ismeretes a menekültek számára, ebben élnek Szíriában, illetve más területeken. Európához kívánnak eljutni, és nagyon gyakran így az embercsempészek kezére jutnak. Nem nagyon van lehetőségük arra, hogy ezt kikerüljék, és egy 3-6 milliárd eurós nyerességet tudnak e, bezsebelni ezek az embercsempészek. Pontosan ezt a gyakorlatot szeretnénk megszüntetni, és egy legális menekültügyi eljárást kérelmet bevezetni. Március 18-án Törökország és az Európai Unió erre vonatkozóan megállapodott, és pontosan ezt próbáljuk most megvalósítani. Vagy elfogadjuk azt, hogy az embercserpészek törvénye érvényesül, vagy pedig, vagy pedig valóban valóságá váltjuk az Európa és Törökország között megkötött megállapodást. Egyáltalán nem könnyű ez. Már rögtön a folyamat elején elmondtam, hogy herkulesi feladatról van szó, hiszen a gyakorlatban való alkalmazás nehéz és nagy felelősség hárul a görög tisztviselőkre, illetve a török tisztviselőkre, valamint mindenkire, minden résztvevőre. A bizottság is a helyszínen van, és képviselőnk együttműködik az európai egy, ö, ügynökségekkel, a török hatóságokkal, a görög hatóságokkal, és megpróbálják a gyakorlatban érvényesíteni ezt a programot, figyelembe véve az európai és nemzetközi törvényeket. Április 4-e óta 325 illegális menekültet visszaküldtek Törökországba, illetve valós menekültek visszakerültek Európába. Ez a kezdeti lépés. Nem csak Törökországról és Görögországról van szó, hanem minden tagállamnak föl kell vállalnia a ráháruló feladatot ebben az eljárásban, ebben a gyakorlatban. Természetesen nem minden függ a külső határoktól a Törökországgal megállapodott cselekvési terv lényege az, hogy összefogunk, és megre, megmentjük a menekülőben levő emberek életét, és jövő, jövő tudunk nekik ajánlani. A három milliárdos eszköz pontosan ez erre vonatkozik, és nagyon fontos, hogy még 2018-ig további három milliárdot folyósítsunk erre. A pénzt nem Törökországnak adjuk, hanem a menekülteknek. Arra, hogy hogy táplálékot kapjanak, hogy a gyermekeket iskolába járathassák, hogy a gyermekeknek legyen joguk a jövőhöz, hogy legyen valami jövőképük. Ezért a három milliárdos eszköz keretében az első e, első tervek erről fognak szólni. 55 milliót folyosítunk e- e- ezen kívül még a gyermekek iskoláztatására, illetve 40 milliót a humanitárius programokra, tehát 700, ö, 5, 735 ezer szíriai menekültet fogunk tudni ennek segítségével élelmiszerrel ellátni. Ezen kívül még más programok is el fognak indulni felmerül a kérdés, hogy Törökország egyáltalán megbízható partner-e. És ezt nem tagadhatjuk, vannak, vannak kétségek, és az biztos, hogy nagyon nagy különbségek vannak az Európai Unió és a Törökország által vallott elvek között. De egy egészen biztos, a, mind a két fél ö, igyekszik megoldani a ö, menekültek helyzetét. Az viszont e, elfogadhatatlan, hogy a sajtó szabadság helyzete ö, hogy néz ki. Az elfogadhatatlan, hogy ö, a német sajtóban ezzel kapcsolatban szatirikus kiadványok jelennek meg, ugyanis ez Törökországot nem fogja arra buzdítani, hogy őszintén együttműködjön velünk. Nagyon sok lehetőség is fölmerül a helyzetben, ugyanis a párbeszéd során azokat a témákat is felvethetjük, amelyekkel problémánk van Törökországban, és ezekről őszintén tudunk beszélni és hogyha Törökország ezekben az ügyekben lép, akkor ezt csak üdvözölni tudom. És föl is fogjuk ezeket venni a napirendre. A Törökországgal folytatott együttműködést lehető legjobban fogjuk folytatni. A határnak mindig két oldala van, és ezért sokkal jobb, hogyha a szomszédunkkal együttműködünk, mint hogyha ellene dolgoznánk. Ezen kívül tud, tisztában kell lennünk még egy dologgal. Törökország három millió menekültet fölvet már, ami több, mint, bármely, mint amennyit bármely ország, vagy akár az Európai Unió átvett, és ezért nagyon fontos, hogy Törökországot ne hagyjuk magára ebben a feladatban. Szolidaritás kérdése ez. Hogyha képesek vagyunk a szolidaritásra, akkor most ezt ki kell mutatnunk Törökország felé is. A szolidaritás, elnök úr, ami ö, ö, közös európai menekültügyi rendszerünk kialakítását is vezetni, vezetni fogja. kihasználták az ellenzői azt a e, széttöredezett képet, ami az Európai Unióban erről most létezik. Múlt héten követeltük meg a reformot. Én úgy gondolom, hogy három feladatunk van ezzel kapcsolatban. Először is világossá kell tennünk azt, hogy mely a tagország kell, hogy kezelje a beadott menekültügyi kérelmet. Ennek teljesen világosnak és fenntarthatónak és csinálhatónak kell lenni. Másodszorban biztosítanunk kell azt, hogy minden férfi férfit, nőt és gyermeket humanitárius, humán és egyenlő módon kezelünk a menekültügyi folyamat során. Végül pedig biztosítanunk kell azt, hogy minden menekült abban az országban marad, ahová áthelyezték. Egyetlen módja ez annak, hogy rend legyen, egyetlen módja ez annak, hogy biztosítsuk, hogy a menekültek élvezhetik jogaikat, és megfelelnek kötelezettségeinek is a szolidaritás kell, hogy legyen a vezető elv. Még egyszer elmondom, nem engedhetjük meg, hogy egy tagország egyedül viselje a válság terheit. Az nem lehet, hogy valakinek a földrajzi elhelyezkedése határozza meg a terheit. Remélem, hogy működni fog ez a rendszer, és, szeretném, hogyha segítenének nekünk abban, hogy kiépítsük ezt a rendszert. A jövő hónapban fogjuk megjelentetni az erről szóló javaslatokat, és remélem, hogy minden javaslathoz önök is hozzájárulnak majd. Örülök annak, hogy az Európai Tanács március 18-án a bizottság növekedési és foglalkoztatási stratégiáját is jóvá hagyta. Ez egy háromszög a befektetések, a reformok és az állami költségvetések egészséges eh, állapotba hozása között. Reméljük, hogy nem sokára meghozza ez a stratégia az első eredményeit az Európai Unió általános gazdasági helyzete még mindig törékeny, még mindig nagyon nagy szükség van a növekedésre, és még mindig van 22 millió munkanélküli európai. Amíg 22 millió embernek nincs munkája, addig nem mondhatjuk ki, hogy a válságnak vége van. A bizottság az acéliparon belüli stratégiát is kijelölte. Ezért hangsúlyosan kérném, hogy az európai acélipar problémáit vegyünk, vegyük komolyan. Az acélipar nem akármilyen ágazat, már nem nehéziparnak mondható, hanem egy jövőorientált csúcs technológia, csúcs technológiai ágazat, nem acélkohókról van itt már szó, hanem magasan képzett szakértőkről, szakemberekről, akik megérdemlik Európa feltétel nélküli támogatását. Ezért minden energiánkat abba kell fektetnünk, hogy az igazságtalan kereskedelmi gyakorlat ellen harcoljunk. A globális, világszinten tapasztalható acélipari hanyatlás okait kell, meg, kell kezelnünk, és be kell fektetnünk az acélipar támogatásába. A, az európai munkahelyek, amelyek az acéliparban vannak, Európában kell, hogy maradjanak, ezeket támogatnunk kell, támogatnunk kell az acélipar fennmaradását Európában. Elnök úr, a szabad kereskedelemnek igazságos kereskedelemnek kell lennie. Most Kínával az acélipar termékeivel kapcsolatban vizsgáljuk azt, hogy történt-e dömping, és más intézkedéseket is fogunk tenni, hogyha ezekre szükség lesz. Az Európai Tanács egy megállapodást készített a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos intézkedésekről is. Ezek is nagyon fontos intézkedések. A bizottság a múlt héten megjelentette a héjáról szóló cselekvési tervet. Ez a tagállamoknak nagyobb rugalmasságot ad arra, hogy a héját a saját prioritásaik mentén határozzák meg. A bizottság ezekben a nehéz időkben is védi az európai értékeket, és megpróbál hidakat építeni. Ez a dolgunk, így tudjuk elérni a stabilitást, és így fogjuk folytatni a munkánkat ezután is. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Juncker úr. Az EPP frakció nevében Manfred Weber kapja meg a szót. Elnök úr, tisztelt kollégáim! Hónapok óta kritizáljuk az Európai Tanácsot azért, hogy csak veszekednek és képtelenek egyetértésre jutni. Most végre húsvét előtt sikerült megállapodniuk abban, hogy, a tör hogy Törökországgal a Balkán útvonalat és a migrációs problémát hogy oldják meg. Végre sikerült közös választ adni a problémára, és ezért az Európai Tanács elnökét, Donald Tuskot Donald Tusknak kifejezném parlament köszönetét azért, hogy sikerült végre közös utat találni. A választ, hölgyeim és uraim, csak Törökországgal együtt tudjuk megtalálni. Tiszteljük azt az erőfeszítést, amelyet Törökország tett. Három millió embert fogadott már be országai határán belül. Az illegális migránsok visszatérítése már működik. Most a legfontosabb az, hogy az embercsempészek ellen fellépjük a migrációs áramlatokat vissza kell fordítani. A balkáni útvonal is fontos, de a, ahogy elnök úr is mondta, a köz, földközi tengeri útvonalakat is ellenőriznünk kell. A Ciprasz úr, aki kommunista képviselő a tanácsban, szeretné eldönteni, hogy Görögország helyzetét hogy kezeljük. Én úgy gondolom, hogy a, jobb, a baloldal is és Verhofstadt úr is vigyá, jobban, jobb lenne, ha vigyázna egy kicsit a kritikával. A liberális frakció ellené, az ellen beszél, amelyet a kormányfőik az Európai Tanácsban nyilatkoznak. Európa nem védhetetlen vár, nem zárt terület, legális úton be lehet jutni, és az EPP támogatja a legális útvonalak fenntartását. Az utóbbi hónapokban ennek ellenére még százezrek érkeztek az Európai Unió területére ellenőrzés nélkül, Köszönöm, hogy az Európai Tanács ezt most be fogja szüntetni a macedóniai területeken is ugyanúgy segíteni kell a bevándorlást. A, amit Jean-Claude Juncker most mondott, azt én is aláhúznám, az Európai Unió és a Törökország közötti kapcsolatokat most új szintre kell emelnünk, és meg kell mutatni a polgárok, polgároknak, hogy igenis tud működni ez az együttműködés. Erdogan elnöknek ugyanakkor azt az üzenetet kell közvetítenünk, hogy az emberi jogokat és a sajtószabadság szabályait tiszteletben kell tartania, különben nem, ne, úgy tűnik, hogy még nem értették meg, hogy mit jelent európainak lenni ha elvárjuk, hogy Erdogán úr a jövőben is tartsa tiszteletben az európai kontinensen létező szabadságjogokat. A növekedési kérdésről is szó volt, ehhez kapcsolódóan szeretném még a következőket mondani. Tegnap a ciprusi elnök meglátogatta frakciónkat, és elmondta, hogy Ciprus kikerült a segélycsomag programból, és saját maga tudott elindulni most a gazdasági fejlődés útján. Ez egy követendő modell, tehát gyakorlatilag képes egy ország a saját növekedését a segíts, európai segítség után saját maga kezelni. Az állami háztartások stabilizálása tehát lehetőség, lehetséges. A választásoknál nagyon sokan kritizálják a reformterveket, már pedig a reformokat végre kell hajtani. Spanyolországban nem sokára választás lesz. Kérem, hogy itt is gondolják meg, hogy a választási kampány alatt miket ígérgetnek, mert például Ciprasz elnök is jó példája annak, hogy választási kampány alatt mit ígértek meg, aztán utána mennyire nem tudták azokat teljesíteni, hiszen nem lehet azt megígérni, hogy a reformokról tartózkodunk, és még pénzünk is lesz. Egyszerűen szükséges a reformok végrehajtása az államháztartások stabilizása érdekében. Ez az egyetlen jó út, és az e- Európai Néppárt frakciója mindig is ezt fogja támogatni. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Lambert úr szeretne önnek egy kékkártyás kérdést feltenni. Elfogadja? Danke, sehr Kollege. I'm ask my question in English. Angolul fogom föltetni a kérdésemet, Manfred. Hallottam, hogy eh, arról beszéltél, hogy Erdogan úrnak tiszteletbe kell tartani az emberi jogokat és minden mást is, de azért elgondolkoztam azon, hogy milyen eh, eh, hatásotok van, befolyásotok van ezen az emberen, amikor bármit megtettek annak, tesztek annak érdekében, hogy ne engedje be a migránsokat Európába. Mindenki próbálja Erdogánt elbűvölni, ez egyáltalán nem hízelődő neki, ez egyáltalán nem meggyőző. Ha én lennék Erdogán, csak nevetnék az európai erőfeszítéseken, és azt gondolnám, hogy bármit megkapok a kancellártól. Vielleicht äh, genau zunächst mal Applaus von Hát le, nem, nem csoda, hogy a jobb oldal is megtapos, megtapsolt, amit mondott. Hát először is nem tudják a zöldek, hogy az Európai Parlament frakciói milyen tárgyalásokat folytat a kancellárral. Én minden esetre frakcióm nevében tisztáznám, hogy a vízumkérdésnek semmi köze a menekültügyi kérdésekhez. Hogyha Ankara teljesíti a feltételeket, akkor megkapja a vízumkönnyítést, ha nem, akkor pedig nem. És egyébként meg, hogyha a parlament ma elfogadja a Törökországról szóló állásfoglalást, akkor azzal Erdogánnak is megmutatjuk, illetve Erdogánnak is értésére adjuk, hogy a jogok teljes mértékű betartását elvárjuk Törökországtól. A mi frakciónk is ezt támogatja. Elnök, a szociáldemokrata frakció nevében Pitella úr kapja most szó. Jó prezzo. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon is értékelem Tusk úr, elnök úr szavait. Nem tökéletes ez a megállapodás, valóban. Azonban Juncker úr óriási erőfeszítéseket tett, ezeket üdvözlöm. Ki kell húzni a szőnyeget a halál csempészek lába alól. Mindemellett természetesen vannak fenntartásaink a saját politikai frakciónk terén. Akkor hoztuk tető alá ezt a megállapodást, amikor Törökország nagyon súlyos lépéseket tett, gondolok itt a sajtószabadság megsértésére, illetve az emberi jogok megsértésére. Valóban nagyon fontos, hogy a bizottság figyelemmel kövesse az emberi jogok tiszteletben tartását Törökországban. A Görögországnak nyújtott pénzügyi támogatás keretében oda kell figyelni a nők és a gyermekek helyzetére. Meg kell nézni, hogy a hotspotokat hogyan lehetne európai szinten kezelni, irányítani, és nézzünk szembe a tényekkel. Lehet, hogy kritizáljuk a megállapodást, én is azt teszem. Mindemellett meg volt kötve a kezünk, az Európai Unió bizonyos tagállamainak önző érdekei miatt, akik megtagadták a menekültek áthelyezését és letelepítését. Nincs varázspálca, nincs csodaszer, A megoldás abban rejlik, hogy egy kötelező érvényű és automatikus mechanizmust állítunk fel, amelyet a bizottság is javasolt. Ezen kívül észben kell tartani a szankciók ügyét olyan országok ellen, akik megakasztják ezt a folyamatot. A bizottság a bizottság szemet húny azok fölött, akik a migrációs politika területén nem teljesítik kötelezettségüket. Hogy van az, hogy bizonyos kérdésekben szigorúan járunk el, és mégsem, mégsem lépünk fel keményen akkor, amikor erre szükség van? Látjuk, hogy fontos, hogy a menekültügyi politika megfelelően alakuljon, mert áramlanak felénk Afrikából, Albániából. Mit fogunk tenni? Falakat húzunk fel a tengeren? Hogyan lehet megáll- megállítani milliókat? Szégyenletes az, ami történik. Ugyanez vonatkozik Ausztriára. Napi 25 menekültről beszélünk. Miről, miről van szó? Ez semmire nem elég. Szégyenletes. A következő hetekben a történelem zajlik majd, óriási lehetőség van a kezünkben, hogy felülvizsgáljuk Dublint. Juncker megállapodást ajánl a tehát támogatom őt, támogatom, helyes nem, azonban valóban bátor reformokra van szükség, az egész Dublini rendszert felül kell vizsgálni, meg kell változtatni annak érdekében, hogy valóban egy megfelelő, eredeti menekültügyi politikát hozzunk létre, európai menekültügyi politikát. Ezen nehéz időkben, tisztelt elnök úr, vissza kell nyúlnunk ahhoz, ami összeköti az európai szemléletű erőket. Erre van szükség, jobb ezt tenni, mint ha arra összpontosítunk, ami megoszt bennünket. Nem szeretnénk azt, hogy a parlament feladata csak a kampányolás legyen Spanyolországban vagy Görögországban. Nem ez a megfelelő fórum erre. Nagyon fontosnak tartom, hogy egymás mellett válvetve kiálljunk Európa mellett, és védjük meg Európát. Piteola úr, Zúlig képviselő szeretne önnek föltenni egy kérdést. Elfogadja? Tessék, Zúlig úr vážený pán pittela chcete trestať krajiny ktoré odmietajú. úr ön olyan országokat szeretne büntetni amelyek nem fogadják be a migránsokat. a kérdésem a következő mi lenne akkor hogy ezeknek az országoknak, eh, a lakosságának a többsége egyszerűen úgy dönt, hogy nem akarnak több százezer eh, migránst eh, befogadni. Ezeknek az embereknek az akaratát figyelmen kívül hagyná? Kérem, adjon egyenes választ. non diretta. Se un paese decide liberamente. Nos, hogyha egy ország valóban szabadon dönt arról, hogy az Európai Unióba belép, akkor köteles betartani az Európai Unióban meghozott döntéseket. Köszönöm szépen. Az ECR frakció nevében Kamal úr jelentkezett szólásra. Tavaly szeptemberben Timmermans úr itt ült előttünk, és eh, drámai módon bejelentette, hogy jön a tél. Nos, egyre hosszabbak a napok, virágozzanak a fák. Most már látjuk, hogy jön a nyár is. A Nemzetközi eh, Migrációs Szervezet becslései szerint nyolcszor több ember eh, kelt át az első három hónapban, 2016-ban, mint 2015 első három hónapjában. E, azt látjuk, hogy a nyáron érkezők száma magasabb lesz, mint a korábbi években. Nagyon sokan a barbár és terrorista e, támadások előmenekülnek, mások azonban érthetően egyszerűen jobb életre vágynak. Egyikünk sem akar olyan nyarat, látni, mint a tavalyi volt e, a Schengen térségnek e, e, ebben szerepe van, de nem szeretnénk azt se, hogyha az európai közvélemény e, nem érezne együtt az európai projektet a továbbiakban. Ez a nyár lehetőséget ad nekünk arra, hogy bemutassuk, hogy megtanultuk, levontuk a következtetéseket a 2015-ös kudaszból. Tusk úr említette, hogy nem minden, a megállapodás nem minden tökéletes, frakcióm támogatja megfelelő és a helyes döntéseket, a Schengen információs rendszert fejlesztését, az eredményesebb kitoncolási és áttelepítési programot, stb. De vannak olyan döntések is, amelyek egyeseknek kellemes érzéseket kell, azonban a jövőre való tekintettel problémákat okozhat. Nagy elismerést tartozom Törökországnak, hiszen nagyon sok embert befogadtak, ahogy az Amatusk úr is említette, sokunknak gyakorlatilag problémái, jogi problémái és adott esetben etikai problémái is vannak a török megállapodása kapcsolatban, és az idő fogja megmondani majd, hogy pontosan mennyire voltak ezek megalapozottak. Közben más országokban is kérdések merülnek fel. Ma már a társadalmi, a szociális weboldalak, hálózatok, üzenet küldő rendszeren korábban élünk, és az üzenetek jönnek, mennek, ahogy a migránsok is Olaszországon, Máltán, egyéb országon keresztül átirányításra kerülnek adott esetben. Az egyik opció az, hogy újra felfedezzük a kereket, E, e, és e, a menedékkérő engedélyek feldolgozásával kapcsolatban hozunk új szabályokat. Másrészt viszont olyan, azt is mondhatjuk, hogy változ, változtatnunk kell egyértelműen az gyakorlatias és az idealista megközelítések között. Egy realista döntésre lenne szükség, és úgy gondolom, hogy az európai polgárok a pragmatista, pragmatikus megoldásokat támogatnak, és nem a, a Tusk úr által arany kú kulcsnak nevezett idealista megközelítésre van szükség. E, próbáljuk a már meglévő intézményeket, hatóságokat, ügynökségeket e, felhasználni és ne újakat létrehozni, próbáljuk meg a határainkat ellenőrizni, azokat visszafordítani, akiket nem üldöznek, ugyanakkor támogassuk azokat, akik adott esetben jobb életet szeretnének itt Európában, de tegyük lehetővé számukra azt, hogy legálisan kérjenek ehhez települési engedélyt. A tagállamoknak szempontjából fontos, hogy mutassuk meg mindenkinek, hogy aki Európába jön, az kemény, de az együttérzésen és a pragmatikus megoldásokon alapuló igazságos nyújtási rendszere van. A következő hetekben nagyon egyszerű feladatunk lesz. Jön a nyár, nincs időnk arra, hogy újra felfedezzük a kereket, arra azonban van, lehető, van lehetőségünk, hogy a kitörött küllőket helyre tegyük. Kamár úr, Grápini képviselő szeretne önnek egy kérdést feltenni. Elfogadja? Tessék, Grápini úr. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule Kamal, um, ați spus de... Köszönöm szépen, Kamal úr. Nagyon sokszor hallottuk már azt, hogy pragmatizmusra van szükség új eszközökre, illetve a szolidaritást, a humanizmust uh, át kell látnunk, meg kell értenünk. Hogyha ön lenne a bizottság elnöke, ön mit tenne? Ön mit tenne azért, hogy megvalósítsuk azt, amit mond? Mindig elmondja, hogy mit kell tennünk, de soha nem szól arról, hogy hogyan. Um, Látom, hogy a bizottság elnöke rám tekint, nem uh, választ vár, hanem uh, mosolyog. Persze, pragmatizmusról van szó. Természetesen mondhatjuk azt, hogy nagy tervre van szükséges, megoldásokat kell kényszeríteni tagállamokra, de láttuk, hogy milyen reakciót váltott ez ki. Szulik úr nagyon is időszerű kérdést tett föl amikor azt kérdezte, mit tegyenek a politikusok akkor, amikor a szavazók nagy része nem akarja az Európai Unió mes, Uniós megoldást. Pitele úr pedig elmond, azt mondta, el kell fogadniuk az Európai Uniós döntést. Attól tartok, nem ez a megoldás. A megoldás az, hogy leüljünk minden tagállam, tagállammal egy asztalhoz, és megtaláljuk a közös megoldást. Megoldást akar mindenki, de nem olyat, amelyet ránk kényszerítettek. A liberális frakció nevében Ferhostáv Kedves kollégáim, van egy mondás, hogy ha az ember tűzzel játszik, akkor elvár, hogy vár, akkor számíthat arra, hogy megégeti magát. E, nekem az a benyomásom, hogy pontosan ez történik, történik most a törökországi megállapodással kapcsolatban. E, miért? Nos, mindenféle problémákat próbálnak meg, mindenféle problémákat, egy, egy, egy nem együttérző vezetővel, Erdogán úrral szeretnék megállapodásra jutni. Két nappal ezelőtt azt arra utasította a német kormányt, hogy egy szatirikus hangvétel, hangvételű vers miatt indítson bűnügyi eljárást egy német író ellen egyáltalán nem az én ízlésemmel tükrözi ez a vers, azonban egy szabad társadalomban egy ilyen szatirikus verset kiadni alapvető szabadságjognak kell, hogy legyen. Ezt a szabadságjogot kell megvédenünk, és visszatérve Erdogánra, már most is kulcsot adtunk a kezébe Európa kapuihoz, és most azt kockáztatjuk, hogy lehetővé tesszük számára, hogy ő kontrollálja az európai médiumokat, ő ellenőrizze az európai médiumokat. Meglep engem? Nem. Hogyha az ember saját magát egy olyan ember hatalmával helyezi, mint Erdogan úr, nos, véleményem szerint úgy gondolom, hogy ez csak a kezdet, ez csak a kezdete annak, amit én is szoktam megfogalmazni, hogy török bazár politika a, és azt is el kell mondanom, hogy az, akár arra is hajlandó, hogy lemondja a török megállapodást, ha kettő hónapon belül nem kapja meg ezt a vízum liberalizálást, amelyet úgymond lebegtetünk. Tehát egyértelmű, hogy saját magunkat ö, ö, hoztuk olyan helyzetbe, hogy Erdogán és az ő kormánya kezében vagyunk. Egyre inkább az a benyomásom és az az érzésem, hogy, hogy ugye Putin, Putin az energiát használja eszközként, Erdogan viszont politikai fegyverként használja a menekülteket. Ez történik. Nos, semmi könnyebb hangvételre nincs itt lehetőség. A törökök nem tartanak be korábbi megalapodásokat sem. Törökországban meg kell változtatni a török törvényeket annak érdekében, hogy az összes területi eh, korlátozás megszüntessék a Genfi egymezése kapcsolatban, hogy a szír menekültek menedéket kaphassanak Törökországban. Törökország ezt nem teszi lehetővé, biztosítja, hogy ezt megtegye, nem teljesíti az egyezményt. Ennél azonban még fontosabb az, hogy Eh, vannak olyan jelentések, amelyekről senki nem beszél. Eh, eh, az Amnesty International jelentései azt mondják ki, hogy Törökország szír menekülteket küld vissza Szíriába a nemzetközi rendelkezések ellenére. És tegnap ezt a holland állami televízió is megerősítette egy oknyomozó interjúban, bizonyítva, hogy a török hatóságok ezt megteszik. Tusk Miért nem beszélünk erről? Miért nem vizsgálják önök ezt? Igaz ez? És hogyha ez igaz, akkor folytathatjuk-e azt, hogy megalapodást kötünk egy olyan Törökországgal, amely megsérti a nemzetközi törvényt és a kötelezettségeinket? Mit tesznek ezzel kapcsolatban? Mi az ön válasza erre? Önök folytatnak ezzel kapcsolatban vizsgálatokat? Igaz az, amit az Amnesty International és a holland állami televízió tegnap elmondott? Harmadrészt. Ne ne bolondítsuk magunkat, e, valóban problémák vannak. E, most már nem 1700 e, ember jön egy nap, hanem 50. De tegnap az olasz partőrség nem 50 embert mentett meg, mint általában, hanem 2154 embert mentett meg. Tehát mi a tegnapi eredmény, és ez csak a tegnapi egynapi eredmény. Mindenki számokról szeret beszélni, a megállapodása kapcsolatban itt vannak a számok. 1700-ról e, lecsökkent 50-re, 50-ről pedig felemelkedett 2154-re. Ez azt mutatja, hogy a megállapodás működik, és mindeközben valójában föladjuk a lehető a álláspontunkat a saját szabadságunkkal, a saját értékeinkkel kapcsolatban, és ezeket Erdogán kezébe tesszük. Nos, úgy gondolom, hogy ahelyett, hogy itt vitatnánk egy olyan megállapodást, amely véleményem szerint nem működik, úgy gondolom, hogy össze kell szednünk magunkat itt Európában. Ez a prioritás most és megállap meggyőződésem szerint ez három dolgot jelent. Először is az európai határőrséget és partőrséget létre kell hozni. Tudják mi a valóság? A bizottság teljesen jogosan ö, ö, ö, embereket kért a tagállamoktól. Ismerik a számokat? 400 embert ö, ö, kértek tolmácsként, 37-et kaptak Görögországban. A bizottság 472 migrációs ügyintézőt kért, 31-et küldtünk Tusk úr Törökországba és Görögországba. A bizottság 1500 biztonsági tisztet kért. Mennyit kaptak? 339-et. Tehát összességében több mint 2300 ember áll kértek a bizottság, kérte a bizottság az európai határok védelmére, és valójában körülbelül 400 embert bocsátottunk a bizottság rendelkezésére. Ez azt mutatja, hogy a megállapodás működik. Van másik ötletem helyett. Úgy gondolom, hogy kétségbejtő helyzetben vagyunk, szükség van európai határőrségre és partőrségre, másrészt feltétlenül is azonnal szükségünk van arra, hogy az európai menedékrendszer tökéletesítsük, a leghamarabb a frakcióm ezt teljes mértékben támogatja, végül pedig Hölgyeim és uraim, hogyha a csempészekkel akarják fölvenni a küzdelmet, erre egyetlen lehetőség van csak az, hogy lehetőséget kell adni a legális bevándorlása Európába. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a csempészeket akár Törökországban, akár Észak-Afrikában felvegyük velük a küzdelmet. Köszönöm. Herr Verhofstadt, der Abgeordnete Ferhostat úr, Kávár képviselő szeretne önnek föltenni a kérdést. Elfogadja? Köszönöm szépen. Lehet, hogy politikailag nem értünk egyet, azonban egyet kell értenem az önbecsületességével, őszintességével. Eh, eh, Jenkins úr egy politikus azt mondta, hogy most már egyértelmű álláspontokat eh, kell fölvennünk az Európai Unió az Egyesült Királyság helyzetével Európában. Most mit látunk, hogy füstjelek, vagy kézjelek, gesztusok érkeznek csak a parlamentből a briteknek. Most már lassan megérték, hogy a briteknek miért tehet be a pohara az Európai Uniós magatartása kapcsolatban? Válasz. Díjazom a humorát, azonban úgy gondolom, hogy inkább Kamelóhoz kellett volna fordulnia ő szakértőjének a témának. Köszönöm szépen. Az Egyesült Baloldal nevében Cimmerasszony kap szót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Elnök Urak! A mai vita okáról beszéltek, illetve témájáról beszéltek. Én úgy gondolom, hogy ez nem fog működni. Megértettük, hogy magunk is kétségbe vonjuk azt, hogy ennek a megállapodásnak az etikai feltételei megfelelők-e. Másfelől viszont most ez a legtöbb, amit el tudunk érni. Hát ez az érvelés, ez nem áll meg. Ennél sokkal többet kell megcéloznunk. Nem megoldás ez semmire, ugyanakkor nem teljesíti a célkitűzéseinket is, és elhallgatjuk azt, hogy mi az, ami erre a helyzetre vezetett. És amikor Weber úr a kommunizmust említ itt, és Ciprás úr, úrt meg, urat meg másokat vádol, akkor én úgy gondolom, hogy itt valahol a, nagyon messze elrugaszkodtunk már a realitások talajáról. Mi vagyunk az Európai Unió, mi vagyunk azok, akik a, a, a akik a, a Görögországból visszaküldjük a menekülteket Törökországba. Hát hónapok óta azt, azzal vádoljuk Görögországot, hogy képtelen megvédeni a külső határokat, még azt is kétségbe vonjuk, hogy a Schengeni területbe tartozik-e joggal. Hát teljesen valószínűtlen amiket itt beszélünk, át kell gondolnunk, hogy ez a megállapodás mit jelent és mit fog jelenteni az Európai Unió számára. Görögországot arra kényszerítjük, hogy egy olyan menekült jogi eljárást folytasson, amely a leges, legalacsonyabb feltételeknek felel csak meg. Ezt el kell ismernünk. És hogyha már ennyire vacak, ez a menekültügyi eljárás, és hogyha most ezt fogjuk jövőben is minden menekültre alkalmazni, akkor azt kell mondanom, hogy ezzel már nagyon messze elhagytuk azokat az elveket és azokat az emberi jogi meggyőződéseket, amiket vallottunk. És ezt őszintén ki kell mondani gyakorlatilag nem jutottunk előbbre, ezzel megelégszünk, és azt mondjuk, hogy ezek, ezek, ezt most ne kritizáljuk, most ö, inkább ne szóljunk, hanem fogadjuk el ezt a megállapodást. Márpedig a, az a, a mostani Törökország, tehát Erdogán Törökországa, hogy minősülhet biztonságos harmadik országnak? Ezt a Bundestag szakértői is kétségbe vonták hiszen a harmadik, biztonságos harmadik ország fogalma azt jelenti, hogy gyakorlatban is képesek a menekültek megfelelő visszafogadására január óta ö, rengeteg menekültet visszaküldtek ö, hozzájuk, és egyszerűen megtagadják a szíriai menekültek regisztrálását, nem, fogad, nem, nem foglalkoznak a menekülteknek, hagyják őket elpusztulni. Ö, és én erre csak azt tudom mondani, hogy legyen egy felelős menekültpolitika, legyen a tagállamoknak nagyobb felelőssége, végre alakítsuk ezt már ki, végre lépjünk ebben az ügyben. Elnök, a zöld frakció nevében Harms asszony kapja meg a szót. Tisztelt elnök urak, tisztelt kollégáim! az az ötlet, amely a csúcs találkozó után most kialakult, az az volt, hogy biztosítjuk a megbízhatóságot és a jogállam, jogállamiság megvalósítását az Európába, Európába induló menekülteknek. Az most, hogy most mi itt hetek óta éjjel-nappal Görögországról hallunk minden híradásban, hogy ott majd rendet csinálunk, az, azt látjuk, de valahol az, a humanitárius ötletek azok teljesen el, elsikkadnak. Ide, idoméniről nagyon sokat beszéltek, aztán valahogy mégis nem, nem, nem tudunk egy olyan helyzetet kialakítani, amely az európai jogszabályoknak és az európai elveknek megfelelően kezelni a menekülteket. Tusk úr, jelenleg Görögországban nem beszélhetünk jogállamiságról és az elveknek megfelelő eljárásokról. És hogyha most Törökországról beszélünk, és a török helyzetről, hát először inkább meg kell, biztosítani kellene azt, hogy a saját határainkon belül megfelelő emberi körülményeket tudunk biztosítani a menekülteknek. És minél, ezt, ezt meg kell tennünk, mielőtt az európai határ és parti őrséget megalakítjuk. Hogy, nem, hogy ez menni fog-e, azt nem tudom, de a jelenlegi helyzetet nem szabad tovább fenntartani. Az Európai Unió a görög a görög hatóságokkal és a görög politikusokkal együtt most változtass, változ, muszáj, hogy változtasson ezen a helyzeten. Ez, ez, az, hogy ezt a helyzetet toleráljuk, és hogy majd ennek az eszközével tudjuk elijeszteni a menekülteket az Európából, ez már tovább nem megy. A törökországok megbeszélt megállapodás azt jelenti, hogy Törökországnak is felelőssége van abban, hogy a jogállamiságot biztosítsák. Az Európai Unió már hetek óta láthatja a híradásokban, hogy a szíriai menekülteket Törökország nem tartja meg, hanem visszaküldi Szíriába. Az Európai Uniónak tisztáznia kellene, hogy ez valóban így van-e, tisztáznia kellene, hogy ha ez így van, akkor vissza kellene venni a szíriaiakat Törökországból. Ferhostát kolléga is beszélt a közös menekültügyi rendszerről szóló irányelvről, illetve az európai határ és parti őrséggel kapcsolatos irányelvről. Egyetértek vele. Én úgy gondolom, hogy nem úgy gondolom, hogy Kurdisztánnak, Ankarának és Isztambulnak azt az üzenetet kell közvetítenünk, hogy Törökország az európai törekvéseket megszolgálta, és minden olyan kísérlet, amely arra szolgál, hogy hogy javítson a helyzeten, azt egyszerűen csak dicsérendő, és nem lehet diszkreditálni úgy gondolom, hogy Törökország geográfiai helyzete és a történelmi okok miatt kizárt, hogy, hogy, hogy így járjunk el. Németországban pedig még azt szeretném hozzátenni, hogy Erdogan nem eh, döntheti el, hogy a sajtóban, illetve a művészek részéről milyen eh, kijelentések és rajzok jelennek meg. Elnök, az EFDD frakció nevében Farázsul kapja meg a szót. Nagyon meglepett vagyok. Eh, folyton mindenki azt mondja, hogy ez itt az Európai Demokrácia háza, és ma délelőtt ünnepelhetjük a múlt heti holland népszavazást, amelyben az EU bővítése nemet mondtak, amelyben nemet mondtak az ukrajna való megkötés, meg, megállapodásra, és valószínűleg, hogyha Törökországról lett volna szó, akkor még többen nemet mondtak volna a török belépése. Tehát nagy győzelem volt ez a demokrácia számára, azonban a Gimpile szervezetnek is, ezek fiatal bloggerek, E, ők tudtak összegyűjteni a 127 ezer e, aláírást a közvetlen demokrácia szellemében. Ma héten e, emlékezzünk Köszle Zsíra az, a, a öt csillag mozgalom alapítójára, aki nemrég meghalt erre az olasz férfi. és emlékezünk arra, hogyha, amit Juncker úr mondott, hogyha a hollandok nemet, nemmel szavaznának, az tragédia lenne, azonban nem is említették ezt. És Van Rompuy úr, ön elődje, az ön elődje azt mondta, hogy hagyjuk figyelmen kívül a hollandokat, és folytassuk a munkánkat. Tehát azt látjuk, hogy a, vannak itt bizony önérdektől vezérelt nagy ö, ö, ö, seregek, amelyek figyelmen kívül hagyják az emberek hagyját. Azonban a dolgok változnak. Én nem hiszem, hogy ezek az intézmények túl tudják élni a 21. századi technológiát. Úgy gondolom, hogy az emberek akarata megváltoztatja a politikát úgy, hogy minden politikusnak reszketnie kell önöknek is itt ebben a teremben. Aztán nem soká a britek fognak szavazni a, a népszavazás során, és mindenki figyeljen oda erre a török megállapodásra. Mit látunk? Azt látjuk, hogy az Európai Unió főnökei eh, reszketnek és meghajolnak eh, eh, Erdogan úr előtt, aki mosolyol az arcán, tapossa meg önöket is, és az emberi jogokat minden szinten Juncker úr ma azt mondta, hogy haladunk előre. Hát vizsgáljuk meg ezt a megállapodást. 1,8 millió ember érkezett az Európai Unióba az elmúlt 18 hónapban és 300-al költünk közülük vissza. Nem tűnik úgy, hogy nagyon jól menne ez a dolog. Az én megértésem szerint egy csoport lesz, akinek ezt tetszeni fog, ez az ISIS, az iszlám állam, amelynek számtalan operatív embere van már Európában a hivatalos jelentések szerint is. Úgy gondolom, hogy ezen fog megfordulni, ezen fog fordulni a brit népszavazás, a Brexit, mert úgy gondolom, hogy a saját biztonságunkat helyezzük majd első helyre. Itt az emberek küzdenek, ugyanakkor a politikusok, a Goldman Sachs és a, a gazdaság rejtett erőivel erőit szolgálják, de úgy gondolom, hogy a biztonság az első, az emberek biztonsága, ennélkül Európa nem fog túlélni. Herr Eriksson möchte Ihnen eine Frage. Eriksson úr szeretne ennek egy kérdést feltenni, tessék. Köszönöm. szépen. Egy kérdéssel fordulok Önhöz, Farázs úr. A brit zászló mögött ül, itt a teremben, nem gondolja, hogy nagyon sok brit számára szégyenletes az, hogy a brit zászló mögött ülve egy olyan népszavazást üdvözöl, melynek egyetlen nyertese Putyin úr. Putyin úr, aki most azt ünnepli, hogy Európa nem áll közösen az ukrajnai együttműködés mellett. Nos, nem tudom. Nem igazán szeretnék háborúba kerülni Putyin úrral. Mit teszünk? Azt tesszük, hogy egy demokratikusan megszavazott, de autoriter vezetőt próbáljuk, próbálunk kiűzni, nem szabadna büszkének lenni a tetteinkre, mindannyiunknak meg kellene, hogy legyünk, a, meg kellene, mindannyiunknak meg kellene őriznünk a nemzetállamainkat, együtt kellene működni, jó szomszédként, jó barátként egymással, de nem akarom azt, hogy ez az ászló legyen itt, és ezeket a himnuszokat zengjük. Nem, valós európai barátságot szeretnék látni. Köszönöm szépen. Most az elnef frakció nevében Vilimszki úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, néhány megjegyzést kellene tennem a szociáldemokratákra és az Európai néppárt által mondottakra. Pitella úr kritizálta Ausztriát, amiatt, hogy naponta csak 25 migránst vesz fel, vesz át. Hát az elmúlt időben 90 ezer menekültet vettünk át, az elő, a, korábban pedig 35-öt, tehát én úgy gondolom, hogy amikor a csempészek egy millió embert küldtek Németország felé, és ilyen nagy nyomás helyeződött ránk, hogy ennek ellenére, tehát ez, ez ellen mi lépéseket tettünk, én úgy gondolom, hogy nem kellene minket bírálni. Az EPP főnöke Weber úr a jogok megtiprásáról beszélt, hát Véter, Weber úr, a spanyol miniszterelnök politika, konzervatív politikáját nézve, és az önök politikáját nézve nem tudok önnel egyetérteni, amikor azt mondja, hogy az európai ügyekben demokratikus döntéseket kell hozni. Én azt kérdezem, hogy az ön pártjában, az ön frakciójában mi történt? az olyan diktatórikusan működik, és ön követeli meg azt, hogy demokratikus döntéseket hozzunk. Ez a megállapodás Törökországa teljesen rossz irányba tereli az egész helyzetet a törökök, a Törökországban tapasztalt emberjogi helyzet és minden más ok miatt. Hollandiában hozták meg a, a helyes döntést, mi az Európai Unióban rossz politikát folytatunk, ami egész Európa számára helytelen modell. Elnök, Bálcó úr kapja meg most a szót. Elnök úr, köszönöm a szót

Tisztelt elnök asszony, tisztelt elnök úr, sokszor már nem is értem a világot. Nagyon sok vitát tartottunk a menekült kérdésben abban, hogy nincsen konkrét segítség, már pedig a mi dolgunk az, hogy segítsük a menekülő embereket. A tanácsot, felszólítottuk, hogy döntsön, kritizáltuk őket, hogy képtelenek erre. Most végre döntöttek valamit, és akkor most megint csak kritizáljuk őket, ahogy mindig, Cimmer asszony is, és Ferhostát úr is, mindenkit csak froclizunk, soha nem vállaljuk fel a felelősséget. Európának felelőssége van ebben az ügyben, és a tagállamok végre megegyeztek abban, hogy hogy tudjuk a felelősséget felvállalni. Tudjuk, hogy ez nem tökéletes megoldás, de hát a politika területén nem léteznek soha nem léteznek tökéletes megoldások, csak a megfelelő úton tett néhány kis lépés. De ez lehetővé teszi azt, hogy végre segítsünk konkrétan a menekülteknek. És annak azok ellenében, akik, akik Törökországot most mindennel vádolják, most én úgy gondolom, hogy végre el kellene kezdeni együttműködni velük. Természetesen van mit kritizálni, de most nem ennek van itt az idei. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos kimondani, hogy a bírálatok közül nagyon sok már nem is áll meg. De most együttműködésre jutunk, most megszervezzük az együttműködést, akkor induljunk el ezen az úton, akkor tegyük meg az első lépéseket. Természetesen lesznek majd hibák, és azokat majd megint lehet kritizálni, de az európai koncepció, az intézmények csak úgy fognak működni, hogyha nem folyton kritizáljuk, hanem támogatjuk őket. Most segíteni kell az embereknek. Ennyi. Lambsdorff úr szeretne, Lambsdorff Risztároly úr szeretne önnek egy kártyás kérdést feltenni. Elfogadja? Lieber Herbert, nehmen wir mal an, der Deal ist gut. Herbert, Természetesen nincs tökéletes megoldás, és én is úgy gondolom, hogy ez jó lépés a megfelelő irányba. A tagállamoknak kell felvállalni a felelősséget, és a német miniszter és azt mondta, hogy segítséget kell küldeni, de itt eh, három vagy négy tisztviselőt fognak küldeni, eh, rendőröket is csak nagyon-nagyon kis számban fognak küldeni Görögországba, tehát maga a német szövetségi kormány sem eh, felel meg a vállalt felelősségének, és Juncker urat és Tusk urat hagyja cserben ezzel. Válasz beismerem igen szeretném hogyha a tagállamok sokkal gyorsabban segtenének és elküldenék azt a segtséget amelyet meggértek de sajnos gyakran az adminisztratv akadályok miatt nem gyors a segtség de természetesen igazad van amit megígértek a tagállamok, azt be is kell, hogy tartaniuk, és ez a menekültek áthelyezésével, átvételével kapcsolatban is ugyanúgy meg kell, hogy valósuljon. Igenis, az, azt az állományt, amit az ember megígért, hogy elküldi, azt tényleg el is kell majd küldenie gospa predsedujoča močno sem si želela da bi rekla danes imamo dober sporazum s turčijo sporazum ki deluje in. a törökországgal kötött megállapodás sajnos nem felel meg a jogalapoknak, nagyon rossz kompromisszum, és nem látom, hogy alternatívái lennének. Szeretném, hogyha úgy működne ez a megállapodás, hogy a menekültek alapvető jogait közben tiszteletben tartjuk de a menekültek továbbra is megérkeznek a görög szigetekre, és úgy tűnik, hogy a török kormány pedig e, erőszakkal visszaküldi a e, szíreket Szíriába. Hát mennyire biztos egyáltalán egy ilyen állam a menekültek számára? És akkor még a szab- sajtószabadságot és a e, kisebbségi jogokat nem is említettük. A görög szigetek állapota katasztrofális, a hotspotok nem működnek, és hol van, a, hol van az a szakértői segítség, amelyet megígértünk? E, ez a e, nagyon rossz megállapodás nem lesz sikeres, akkor, különösen akkor nem, hogyha a tagállamok a megígért áthelyezéseket, áthelyezési programoknak, e, programokat nem teljesítik nem kellett volna kerítéseket építeni, nem szabadott volna hagyni, hogy az emberek belefulladjanak a tengerbe. Az asszonyokat, a gyerekeket nem védjük meg. Egy ambiciózus Dublini reformra lenne szükségünk, és most talán az utolsó történelmi lehetőség jelent meg arra, hogy az európai politikát végre sikeressé tehessük. Yes, Mr. Etheridge. Etheridge úrtól kék kártya elfogadja? Igen, akkor Etheridge úr, megadom ennek a szót. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a kérdésemet. Szeretné-e tisztázni, vagy esetleg Pitella úrhoz csatlakozna a korábbi megjegyzésében? Tehát a kérdésem az, hogy egyetérte ön azzal, hogy a nemzetállamok számára önző gondolat az, hogy meghatározzák, hány menekültet fogadnak be. Egyetérte vele abban, hogy a tagállamokat rá kellene kényszeríteni arra, hogy befogadjanak bizonyos számú menekülteket. És ami pedig a brit munkáspártot illeti, a nemzetállamokkal kapcsolatos véleményét szégyenletesnek tartom. Egyetérte velem. Tisztelt kollégám, egyetértek abban, hogy az európai szolidaritás most nem működik, és abban is, azzal is egyetértek, hogy minden tagállamnak fel kell vállalnia a felelősséget, az áthelyezéssel kapcsolatban tett ígéreit be kell váltani. Jelenleg nem működik az áthelyezési program, az Európai Unió tagá sok tagállama nem felel meg a felelősség vállalásának, és az európai Unió emiatt, emiatt nagyon kritikus helyzetben van. Egyszerűen mindenkinek fel kellene vállalni az erkölcsi felelősségét ebben az ügyben. Köszönöm szépen. A márciusi Európai Tanács óta nagyon is felgyorsultak az események. Két jelentőségteljes eseményre került sor. Egyrészt az EU fővárosa Brüsszel terrorista támadás áldozata lett, illetve a holland népszavazás eredménye is megszületett. Ami az első kérdést illeti, kérdésem az elnök úrhoz a következő. Mit kívánnak tenni a felelősségük alá tartozó intézmények biztonságának biztosítása érdekében? az ott dolgozók számára, illetve a tagállami látogatók számára. Ez rendkívül fontos az intézmények adminisztratív munkája szempontjából. Második megjegyzésem. A holland népszavazás súlyos problémát okoz a védelmi és a külpolitika területén. keleti régióban. Valahogy meg kell oldanunk az Oroszországgal való kapcsolatot, nem csak együttműködésről kell beszélnünk, nem csak délfelé kell tekingetnünk. És van még valami. A lengyel ügyekbe való durva beleszólás, illetve a ma mai állásfoglalás felháborító tartalma szerintem nem megfelelő irányba visz. Mrs. Jákonszári. Jákonszári asszony egy kékkártyás kérdést szeretne föltenni. Elfogadja? Pohem, puhemies. Asszonyom, elnök asszony. Nem igazán értem, mi az összefüggés a holland népszavazás, Oroszország és Lengyelország között, amikor egy nagyon komoly ügyről beszélünk konkrétan, arról, hogy hogyan tudjuk kezelni a migránsok és menedékesek áramlását, és hogy tudjuk biztosítani az ők velük szemben való méltányos eljárást. Nem lehetne a lényegre koncentrálni, nagyon sokakat zavar az Európában. Elnök, nem válasz. Azt mondjam, nem tudom, hogy a felszólalásomat hogyan tolmácsolták le különböző nyelvekre de úgy gondolom, hogy a jövő meg fogja mutatni, hogy világosan összefüggnek ezek az ügyek, és természetesen igazgatási kapacitásokra is utaltam a terrorista támadások után. Elnök, köszönöm szépen. Lambsdorff úr az utolsó felszólaló elnézést. Valóban Lambsdorff úrról van szó. Hölgyeim és uraim, úgy gondolom, jó, valóban látjuk, hogy jó, hogyha a Törökországgal kapcsolatos helyzetet megnézzük, és hogyha tisztelettel kezeljük Törökországot, hiszen három millió embert fogadott be, ezt tisztelnünk kell. Ezt látjuk a térképre vetett első pillantáskor. Második pillantásra azt látjuk, ahogy Kamal úr is mondta, hogy nem sokára jön a ö, tavasz, és ö, tudjuk, hogy ebből mi következik. Sokkal többet kell tennünk a megállapodás megvalósításáról kell gondoskodnunk, mégpedig humán módon, tehát egyen, egy, egyénileg kell kezelni a menekült kérelmeket, és a Törökország, Törökországot is erre kell szorítani. Hatékonyan kell eljárnunk. A határok biztosítására el kell küldenünk a megfelelő szükséges számú szakértőt, ebből eddig nagyon kevés érkezett csak meg, már pedig enélkül nem tudjuk kezelni a bevándorlást. Elnök, köszönöm, Verzsi a szó. Merci. Köszönöm szépen. Európa inkább rendőröket, rendőröket foglalkoztat, nem pedig a menekülteket szeretné áttelepíteni. Ez a kifejezés jelent meg, hiszen azt látjuk, hogy visszaküldjük az embereket valós vizsgálat nélkül, szíriaiakat is, és ezzel az emberi jogokat sértjük meg a migránsok, akiknek valóban menekült státuszra van szükségük, illetve beszélünk itt nőkről, gyermekekről, férfiakról. Nem mentjük meg az életeket, és azt látjuk, hogy a megállapodás nemzetközi jogokat sért, a civil szervezetek pedig fölhívják a figyelmet az emberi méltóságra. Szégyellem magam, szégyellem magam, hogy európai vagyok, és nem teljesítjük a menekül státuszhoz való jogot, és nem vesszük figyelembe a közvélemény sem, így lehet a populizmusnak teret adni. Konkrét megoldásokat kell találni, megfelelő menekült eljárást, és nem szabad hagyni, hogy a földközi tenger hullámsírre váljon a leggazdagabb országoknak szolidaritásról kell tanúbizonyságot tenni, hiszen óriási válság sújtja a bolygónkat. Terek az úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Az frakció nevében szólalok fel a török megalapodása kapcsolatban. A megalapodás semmit nem tesz a menekült válság megoldására ahelyett, hogy igazságos, emberies és közös európai megoldást kínálna, ehhez képest a tagállamok egoista, önző módon megpróbálják az EU válságot elsöpör, szűnyeg söpörni, az Európai Uniós polgárok szeme elől eltakarítani. Ennek azonban semmi köze nincs az Unióhoz. Mindegyen tudjuk, hogy milyen rettenetes az emberes, emberi szenvedés, a török-szír határon. Az Európai Uniónak ambiciózus, egységes megközelítés kellett volna menekült e, menedék kérdésben előteremtenie. Törökország nem biztonságos ország a menekültek számára, nem biztosít alapvető garanciákat E, e, a menekültek számára. Törökország e, még saját tagállam, és saját is számára sem biztonságos helyzet, hiszen erőszakos cselekményekre kerül sor a kurdok és egyéb kisebbségekhez szemben. A török kormánynak meg kell szüntetni a cenzúrát és az önkifejezés szabadságát helyre kell állítania. Ezen kívül a megalapodás törvénytelen is, törvénysértő, az Európai Uniós oldal igyekszik elkerülni azokat a kötöttséget, amelyek az EU e, jogból fakadnak, én az alapvető jogok e, e, kartája például. Ennek a parlamentnek alapvető feladata, hogy, hogy társ törvényhozói szervként hallassa a hangját, és értékeljük ennek a megállapodásnak a jogszerűségét, de értve az erre alapuló döntéseket is, és adott esetben bírósághoz kell fordulni. Köszönöm, elnök asszony. Elnök, kék kártyás kérdést kap Funzulika úrtól. Funzulika úrtól. Készen áll Terry Cabras úr arra, hogy erre válaszoljon. Dear colleague, Kedves kollégám, ahogy ma délelőtt elhangzott itt ebben a teremben, a Törökországgal való megállapodás nem tökéletes, de úgy tűnik, hogy ennek ellenére ez lépés jelent előre. Mit gondol az Európai Uniónak, mit kellene tennie, hogyha nem lenne meg ez a megállapodás? Ugye Erdogan úr a múlt héten megfogalmazta, hogy ha az Európai Unió nem teljesíti a kötelezettségét, akkor, akkor Törökország bármikor lemond erről, visszalép ettől válasz. Nos, pont ez a probléma minden, a, minden Törökország kezében van, mert valószínűleg nem tudunk elfordulni, visszalépni ettől a megalapodástól. Törökország azonban ezt megteheti. Ez pontosan mutatja, hogy ez jogilag egy fura és lehetetlen megállapodás. Elnök Ferrara asszony következik. Grazie, Presidente. abbiamo sentito. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma Tusk elnök úrtól hallottuk, hogy nem tökéletes a megoldás, a megállapodás. Az emberi jogokat megpróbálják tiszteletben tartani, de még mindig vannak azonban hiányosságok, fenntartások, erről számolt be Juncker úr is. Nos, hogyha ez így van, akkor ne folytassuk ezt az utat, hiszen itt arról beszélünk, hogy a alapvető emberi jogok sérülhetnek. Azt hiszem, hogy a közelmúlt tapasztalata jól mutatja, hogy megoldást kell találnunk. Nem lesz tökéletes megoldás, ahogyan Tusk úr is elmondta, mégis valamilyen megoldást kell találnunk. A Dublini rendeletet módosítani kell, át kell alakítani alapvetően, erre van szükség, nem pedig arra, amit a bizottság javasolt. Egy emberi humanitárius folyosót kíván létrehozni, ugyanakkor a menekült áradatot leállítani, valamilyen kézzelfogható alternatívára van szükség, meg kell változtatni a Dublini rendeletet, amelynek lényege az, hogy az érkezési ország vállalja a terheket ezzel, hogyha ezt megváltoztatjuk, akkor megakadályozhatjuk meg azt, hogy egy ország menekült táborrá váljon. A Balkán útvonalat lezárták, látjuk, hogy könygázzal verik vissza a menekülteket, gyermekeket is. 22 ezer gyermek kíséretlenül kerül be Európába. Ilyen számokat látunk, szörnyűséges ez a helyzet. nem, nem látom a megoldást a törökországi megállapodás kapcsán. A humanitárius helyzetet nem fogjuk megváltoztatni. Hogyha Törökország falakat húz föl, akkor az út nem lezárul, hanem más útvonalra terül át. Több ezeren érkeznek, látjuk azt is, hogy Európa nem tud határozott döntést hozni, és nem tudjuk megoldani a probléma gyökerét sem. Fontosnak tartom, hogy a gyökereknél orvosoljuk ezt a problémát, és minden alapvető emberi jogait védjük meg. Elnök, kártyás kérdést kapott Vajker úrtól, elfogadja? Igen, köszönöm, akkor Vajker úrnak adom meg a szót. Tisztelt kollégám! én, nekem szimpatikusak ezek az analitikus átgondolások, de megkérdezném azért, hogy mindenki egyetért az ön utóbbi mondatával. Most nagyon sok mindenről szó volt már a Törökországgal kötött megállapodás során. És ez aztán a csatlakozás is kihatással lesz. Nem gondolja képviselőtársam, hogy a válság alapjairól is beszélnünk kellene? A humanitárius katasztrófa okairól? Nem vagyunk humanitárius szervezetek, hanem politikusok vagyunk, és ezért az alapokról is beszélnünk kell, az okokról is beszélni kell politikusok vagyunk, és ezért politikai és jogi megoldásokat kell, hogy keressünk. Nem vagyunk valóban humanitárius szervezet, nem kell ilyen megoldásokat keresnünk, hanem jog, jogszabályjavaslatokat készítettünk, nem pedig civil szervezetek által készített javaslatokat. Mi itt az Európai Unióba való legális bejutásról beszélünk, és humanitárius segítségről, és ezek valóban segíteni fognak majd a menekült hullám, előidéz, menekült hullámot előidéző okok megszüntetésében. A migráció a há, oka a háború, és ezt nekünk nem szabad támogatni március 18-án Merkel kancellár és, és az egyéb magát tárgyalóknak nevező személyek aláírták Törökországgal a megállapodást, és Erdogán szultán előtt fejet hajtottak. A neo-ottomán bohózat örök életű fajankói, illetve az Európai Unió vezetői, akik mellékvágányra vezetik Európát, aláírták azt, a, azt az üres csekket a törökországi tűzoltók számlájára akik pirománok 3 milliárd elval egészítették ki az eddigi összegeket. Ezzel a, látjuk azt is, hogy a törököknek a, a barbár iszlám állammal való kapcsolata homályos, és mégis 80 millió állampolgárt engedünk be a Schengeni zónába. Július 1-én Szlovákia veszi majd át az Európai Unió vezető szerepét, Robert eh, Fico miniszterelnök eh, elutasítja azt, amit ő Európa rituális öngyilkosságának nevez. A magyar, lengyel és cseh kollégák mellett ő is azt gondolja, hogy ez, a, ez egy utópia, amit Európa folytat. Epiti Dejosz úr. Parátis prosdokies, που Nos, az EU-török megalapodás kapcsán világos, hogy ez a megalapodás el fog bukni. Kudarcot fog vallani. Először is Törökország nem akar szembenézni az embercsempészet problémájával a Törökországból Görögországba. Azok a hajók, amelyek a törvénytelen bevándorlókat hozzák, hajnalban indulnak. Nem lehet őket megállítani, ezen kívül Törökország sok ezer, sok százezer pakisztáninak, afgánnak adott török útlevelet, pontosan szír útlevelet, hamis útlevelet, ők mindig is ott fognak maradni Görögországban. Harmadrészt biztos vagyunk abban, hogy nagyon sok legális bevállandó azt fogja mondani, hogy Görögország nem biztonságos, és ezért itt akarnak maradni Európában, Görögországban. Ne legyünk ilyen képmutatóak, máskülönben azok a görögök, akik a szegénységben élnek, nem fognak együttműködni ezzel a projekttel. Szanowni Gzsibúré szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt eh, bizottsági és tanácsi elnökök. Nagyon eh, nagy érzelmeket felkavaró tár, eh, tárgyalás, vita ez, és tudjuk, hogy miért volt szükség erre a megállapodásra. Azért, mert kezdtük elveszíteni külső határainkon, külső határaink felett az ellenőrzést. és felmerült a kockázata annak, hogy a tagállamok közötti belső határokon is be kell vezetnünk az ellenőrzést. Nagyon érzékeny kompromisszum ez, tudjuk ezt, és tudjuk, hogy mik a kompromisszum, illetve a megállapodás logisztikai és legális nehézségei, de az is biztos, hogy ez lehetőséget ad a menekültek segítésére. A rendkívüli helyzetek rendkívüli választ lépéseket igényelnek. Ez nem azt jelenti, hogy Európának fel kell adnia alapértékeit, a november 11-én Máltán tartott csúcstalálkozó fényében és a törökországi megállapodás fényében látom, hogy lehetséges lenne más országokkal is ilyen megegyezéseket kötni, mert a nemzetközi megegyezések útja az egyetlen jó út. Azon kívül az acéliparral kapcsolatos sem mondottakat is támogatom, 300 ezer 000 ember dolgozik ebben az ágazatban, Lengyelországban, hazámban is nagyon sokan. Ezen kívül a mezőgazdasági piac is nagyon nagy nehézségekkel küzd, különösen a tejtermelők. Ez is fontos. És a gázellátás kérdése ugyanígy. Ezzel kapcsolatban is a legfontosabb az átláthatóság. Elnök, köszönöm szépen, Fleckenstein úrja kapja meg a szót. Elnök asszony, kollégáim, egyetértünk abban, hogy a Törökországgal kötött megállapodása megoldásnak csak egy része lehet. Török ország migrációs ügyben nagyon fontos partnerünk, de a legfontosabb felelősséget nekünk, az Európai Uniónak kell viselni. Tegnap egy saját kezdeményezésű jelentést fogadtunk el nagy többséggel, ami megmutatja, hogy mit szeretnénk európai szolidaritást szeretnénk, szeretnénk, hogyha több legális bevándorlási út lenne, szeretnénk átdolgozni a Dublini eljárást és biztosítani a Schengeni rendszert. Úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk számára most is prioritás. A Törökországgal kötött megállapodás csak akkor tud majd észszerűen működni, hogyha meg, meg lesznek a feltételek. Ez az irányításra is vonatkozik, illetve arra a konkrét helyszíni munkára, ami ehhez szükséges. Ha jelenleg képtelenek a menekültek kérelmet benyújtani, akkor nem is lehet őket visszaküldeni. Tehát a kérdés most az, hogy mennyire tudjuk támogatni görög kollégáinkat. És Lámsdorf úrnak igaza van, a, mindig a tagállamokhoz kell fordulnunk. Hát megkérdezném a tanácsi elnököt, hogy a sok ezer megígért alkalmazottból miért küldtünk olyan keveset egyelőre Görögországba, és hogy mikor lesz már, mikor, mikor küldjük majd el őket annak érdekében, hogy el tudják kezdeni a munkát pragmatikus megoldásokra van szükség az idoméniben tapasztalt helyzet teljesen elfogadhatatlan cselekednünk kell Elnézést kérek, mondja az elnök, egy kicsit szorosabbra kell fogniuk, mert kevés az kék kártyás kért, kérdést irányítana önfelé, Ruppé képviselő fogadja? Akkor megadom a szót a kérdezőnek. Pirmininke. Elnök asszony. Tisztelt kollégám, a az európai tagállamok kötelezettségeivel kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni. A tisztviselőink meglátogatták a menekült táborokat, de senki e, a menekültek között nem akar bizonyos tagállamokba elvándorolni. Kötelesek ezt megtenni? Nem, én sem támogatom a kényszert, legalábbis ne, nem, nem erről van szó, csak arról van szó, hogy 28 tagállam közösen kötelezte magát arra, hogy egy Európai Uniót alkot, és akkor ebben, e, ennek fényében nem, nem elfogadható az, hogy akkor nem vesznek részt az Európai Unióban közösen elhatározott lépésekben. Németország is nagyon sok menekültet átvett. Erre emlékeznünk kell, a szolidaritás kétirányú út, utca, nem egyirányú út. A következő felszólaló Tribezius asszony egy percben. Bye. Köszönöm szépen. A március csúcsi csúcs találkozón német nyomásra ö, ö, megállapodást kötöttünk Törökországgal, Merkel asszony Willkommens politikájának megfelelően, és azóta német ország azt tapasztalja, hogy a török miniszterelnök elnök egyfolytában beavatkozik a sajtószabad, német sajtó működésében és Merkel karrierje most Erdogán jó akaratától függ. Európa számára sokkal jobb lenne, hogyha saját maga venni a kezébe a külső határok védelmét, és ha azt az üzenetet közvetíteni, hogy Európa saját magától is képes cselekedni, az értékeinket tiszteletben kell tartani, nem szabad ezeket feladni a megállapodás kedvéért. Sokkal jobb lenne, hogy hogyha saját magunk gondoskodnánk a menekültekről, nem szabad függésbe kerülnünk Törökországtól. Köszönöm, Intved asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen tárgyalnunk kell és együtt kell működnünk a szomszédos országokkal, de ez nem ugyanaz, mint hogy kiszervezzük a problémáinkat határokon kívülre. A tárgyalás két egyenlő hatalom között kell, hogy lebonyolódjék. Ugyanakkor itt nem e, ez a helyzet, mert nem, Európa nem tudja megoldani a problémáit, és a törökök kezdet is is vannak. 2010-ben ugye tárgyaltunk e, Kaddafi úrral, hogy ő tartsa ott e, a migránsokat, és az se volt egy rettenetes nagy siker. Lehet itt recht und ordungot, rendet és jogszerűséget hangsúlyozni, azonban azt látjuk, hogy a bizottság és a tagállamok is nulla kérdése válaszolnak az agáinkkal kapcsolatban, és ez szégyen, hiszen ez a kontinens a legszabadabb, leggazdagabb kontinens a világon, és mégis eh, elfogadjuk eh, eh, ezt a helyzetet, és nem adunk rá megfelelő európai választ. Nagyon sokat beszélünk a saját értékeinkről, arról, hogy az migránsoknak hogyan kell a saját értékeinket elfogadniuk, azonban hasznosabb lenne gondolom, hogyha a saját értékeinket mi vennénk komolyan, és a menekültek úgy élhetnének, ahogy megilleti őket. Elnök, sajnálom, hogy a kollégákat le kell kapcsolnom a mikrofonról, de kevés az időnk. Egy percben Paradimonis úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azok, akik Görögországot szidalmazzák és méltánytalanul kritizálják, nem járnak el helyesen. Erdogan úr újságírókat zár börtönbe, nem hajtja végre ezt a megállapodást. Önök mégis kedveskednek, bájoskodnak vele és most jönnek rá. E, a szélső jobboldali miniszterelnök e, e, Orbán úr Magyarországon egyetlen menekültet sem fogad be, de ez önöknek nem probléma, önök ugyanakkor Cipraszt kritizálják, lehet, hogy Cipraszt álmodnak, mikor rosszat álmodnak, nem értem én ezt. Tusk úr, Juncker úr, önök pontosan tudják, hogy nem sikerült végrehajtaniuk a decemberi megalapodásaikat az arányos áthelyezéssel kapcsolatban, és hagyták, hogy Görögország szenvedje el mindennek a zömét az európai múlt, a háborúk miatt óriási nagy terhek eh, nehezednek a vállunkra, de ez nem akadályozhat meg bennünket a helyes lépésekben. Elnök, eh, Szerkentini asszony. Dank u, voorzitter. Voorzitter, als je mensen opsluit, kunnen ze niet meer voor zichzelf zorgen. Köszönöm szépen, hogyha kizárunk embereket, illetve bezárjuk őket, akkor nem tudnak, tudják a saját szükségleteiket ellátni, élelemmel kell őket ellátni, meg kell védeni a gyermekeiket. 28 állam és kormányfő megállapodást kötött Törökországgal, nem vették ennek a következményeit figyelembe. Nincs elég élelem, a gyermekek a felnőttekkel vannak, nincsenek orvosok, nincsenek jogászok. Mégis az állam és kormányfők tető alá hozzák a megállapodást. Hát akkor a, ennek a megvalósítását is nagyító alá kellene venni. A demokratikus ellenőrzésről van szó. Miről van szó? A görög kormány feladata ez? Vagy nekünk is segítséget kell nyújtanunk? Nem megengedhető, hogy 14 éves fiatal lányokat fogva tartsanak férfiakkal együtt. Önök szerint mi fog történni? Értem, aki azt mondja, két kár, kártyát nyújtott be, elfogadja? Tovább tele, kovasti arvostelle Turkin ja EUn välistä Köszönöm. Nagyon sokan kritizálták a EU-török megállapodást itt a teremben. Igen, ez nem tökéletes tud alternatívát javasolni? Mit tegyen az EU? Adjon nekem egy hárompontos tervet, mondja meg, mit tegyen, mit tegyen az EU és a tagállamok ön szerint. Thank you, Chair. I have a one point. Köszönöm, elnök úr, elnök asszony. Az embereknek legális belépési lehetőséget kell biztosítani Európába. Az én kritikám azonban nem Erdogán és Törökország lépésével kapcsolatban fogalmazottak meg, hanem azt kritizáltam, hogy az Európai Unió mit nem tesz meg, nem tesszük meg azt, amit meg kellene, nem gondoskodunk a kiszolgáltatottakról a, ezekben a központokban. Elnök, köszönöm, Baxtat képviselő másodpercben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégáim. Egy hónap telt el az európai csúcs óta. Rövid idő alatt már vannak tendenciák, a megállapodásnak köszönhetően néhány száz illegális migránst visszaküldtek Törökországba, és néhány háború elől menekülő szíriait átvettek Európa, áthelyeztek Európába. A cseh kormány ellenzi a kvótákat, nem tartja pozitívnak ezt az eljárást, és ha bár a problémával tisztában vagyunk, nem oldottuk még azt meg. Sokkal bátrabb megoldásokat kell alkalmaznunk, a külső határokat le kell zárnunk, nem engedhetjük meg az illegális migrációt nem tolerálhatjuk azt, a kótákat pedig meg kell szüntetnünk. Az illegális migráció problémáit gazdasági problémákként kell kezelnünk. A bizottsági elnök tervét minél gyorsabban meg kell valósítanunk, és konkrét lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy ez megvalósuljon a gazdasági problémák, gazdasági problémákról már nem is beszélünk ebben a helyzetben. A tagállamok sokkal rugalmasabban kell, hogy viszonyuljanak a héja ügyéhez. Úgy gondolom, hogy a fogyasztás emelés a legfontosabb megoldás. Szálvéni képviselő. Köszönöm szépen ez már a sokadik olyan alkalom, amikor az emberek hasonlózzák, hogy, hogy az emberek tömegei halnak meg, mi itt küzdünk Törökországgal, ugyanakkor milliókat fizetünk Törökországnak. Török ország mindeközben eh, eh, egy szuverén állam bizonyos területeit, egy EU tagállam eh, bizonyos területeit katonai megszállás alatt tartja. Sokan azt szeretnék, hogyha a török nyelvet az Európai Unió hivatalos nyelveként ismernénk el. Kész őrület. 24 ezer illegális migráns lépett be idén Olaszországba kétszer annyi, mint tavaly. Szeretnénk, hogyha Európa nem változna meg, mi van azokkal a milliókkal, akiknek nincs munkája Európában? Elnök, Papadakis képviselő másfél percben. Nem tudom, hogy itt van a teremben. Itt van. Jó, köszönöm. Nos, az Európai Uniós török megállapodás e, csak azt jelenti, hogy Európa még inkább részese a szíriai imperialista beavatkozásnak. E, ehhez képest a tárgyalási fejezetek megnyitása e, gyakorlatilag a török burzsázia, a szír népgyilkosok, tömeggyilkosok kat erősíti és díjazza tulajdonképpen, jutalmazza azért, hogy, hogy lába tipurák a Genfi egyezményt, nem foglalkoznak a menekültekkel. Itt emberten EU-s mechanizmusokra kell beszélnünk. Önök zavart keltenek a politikai identitásokkal kapcsolatban. Azt mondják, hogy Ciprasz kommunista, vagy hogy a Syriza kommunista, és nos, és, és hogy ez a barbár munkás ellenes döntéseket hoz. Úgy gondolom, hogy ha a NATO hatékonyságát hangsúlyozzuk, akkor ezzel segítjük a helyzet megoldását. 48-es sztrájk készül éppenséggel a Syriza intézkedései ellen Görögországban. Most pedig mondja az elnök Madame Grosztet másik percben. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je me souviens que... Köszönöm szépen, elnök asszony. 2015 végén Juncker elnök úr azt mondta, sürgősen megoldást kell találni, mielőtt jön a, mielőtt jön a tavasz és jön a nagy menekült áramlat a török megállapodás létrejött, azonban még sokat teendünk, hiszen Törökország tartja kezében a játszmát, térdre kényszeríti Európát, elég, hogyha megnézzük, mi történik a terepen, látjuk a diszfunkcionalitást, látjuk, hogy nem működik a menekült eljárás. Atén rengeteg menekültet kell, hogy befogadjon, iszonyú helyzet alakult ki, és hiányoznak a szakemberek, hiányoz, hiányoznak az emberek a terepről. Ne legyünk naívak. Erdogán elnök úr csak emeli a tétet. Csütörtökön elmondta, hogy nem fogja teljesíteni a ráeső részét a megállapodásnak, hogyha hogyha nem, az Európai Unió nem biztosítja vízummentességet, amit túlságosan gyorsan megígért botrányos a felelősségünk, hiszen azt látjuk, nem, nem megfelelően alkalmazzuk a szabályokat, és magára hagytuk Merkel asszonyt. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni a, egy másik sürgőségi helyzetet is. Az acéliparról beszélek, meg kell védenünk ezt az ágazatot, a jövőbe kell tekinteni, gyorsan föl kell lépni a dömping ellen, és megfelelő gyors eljárásokat kell foganatosítani. Köszönöm. Rodriguez asszony következik másfél percre. We should recognize... Föl kell ismernünk, hogy a Törökországgal megkötött megállapodás egy átmeneti próba, egy ellentmondásos megoldás. Egy olyan európai eszközre lenne szükség, amely ismét kezébe veszi a helyzetet, a területeinket megfelelően irányítjuk, megfelelő szabványokkal. Ez pedig azt jelenti, hogy olyan megoldásokat kell találni, amelyek benne vannak a bizottsági javaslatban is. Először is európai menekült jogot kell biztosítani európai normák alapján. Másodszor a városoknak segítenünk kell abban, hogy elkerüljék és megakadályozzák a gettókat, a szociális befogadást érvényesítsék, és a veszélyeket, a radikalizációs veszélyeket elhárítsák. Aztán ott van a határvédelem. Egy olyan rendszere van szükség, amely a visszatérítés és befogadási rendszer folyamatosságát, gördülékenységet biztosítja, európai hatóságok kezében tartva azt. Itt az európai szuverenitásról van szó, nem szabad tartani attól, hogy ezeket a szavakat használjuk. Ez egy nagyon erős fogalom, és a legtöbb állampolgár érti pontosan jól tudja, hogy egy új szakaszba érkeztünk, olyan eszközöket kell kialakítanunk, amely szuverenitást biztosít saját erőforrásaink, területeink és normáink fölött. Véleményem szerint ez egy beruházás, beruházásként kell értelmeznünk, készüljünk erre fel. Köszönöm. Halla, ahol képviselő egy percben. Köszönöm ennek asszony a tanácsi végkövetkeztetésben szerepel, hogy közös európai felelős válaszunk több eleme már már megvalósult és eredményeket hoz idézett vége. Ez egy nagyon optimista nyilatkozás. Közös intézkedéseink, mint például az áthelyezési rendszer egyáltalán nem működik. Sokkal inkább az egyes tagállamok által meghozott egyoldalú intézkedések azok, amelyek csökkentették a migránsok áramlását, vagy legalábbis azt átirányították máshova, különösen például a belső határellenőrzésekre hivatkozom, valamint az egészségtelen migráns vonzó intézkedések beszüntetésére a Törökországból érkező be nem fogadható emberek visszatérítése kapcsán kérdés merül fel bennem, miért nem ez a gyakorlat már is az Európai Uniós belső határokon is. Elnök Telicska képviselő. Tusk úr, egyetértek önnel abban, amit Törökországgal kapcsolatban kritikusan megfogalmazott, de lenne egy kérdésem, hogyan figyeljük, hogyan vizsgáljuk a török kök végrehajtását, mármint hogy mennyire hajtják végre a megalapodást, Megköszönném, ha erre válaszolna. Ezen kívül két megjegyzésről is beszélnék. A, önök a politikai frakciók iránymutatását kérte bizonyos kérdésekben. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslatai eh, hasznos eh, eh, javaslatokat is tartalmaznak. Én azokra koncentrálnék, amelyeket gyorsan és eredményesen mégre lehet hajtani, meg lehet valósítani, be lehet vezetni, és amelyek egységesítik az Európai Uniót. Egy végső megalapodás megjegyzése Kínába kapcsolatban szabad kereskedem, igen, de Kína nem ezt az elvet képviseli, sem a csomagodanyagokban, sem az acéliparban, sem máshol. Sokkal óvatosabban kell eljárnunk. Elnök, egy percben Huntas képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a megalapodás Törökország és, Görög és az EU között nagyon rossz pillanat az Európai Unió történetében, és szégyen mindazok számára, akik ezt aláírták. Az Európai Unió annak érdekében, hogy megszabaduljon olyan ügyekben, ahol közös felelősségvállalásra van szükség. Úgy döntött, hogy Törökország biztonságos ország, annak ellenére, hogy nem tartja tiszteletben sem az emberi jogokat, sem a nemzetközi törvényeket, szabályokat. A Genfi egyezményt nem hajtják végre, több ezer menekült reket meg anélkül, hogy mehetnének tovább. Macedónia volt Jugoszláv köztársaság magatartásáról is beszélhetnénk. Úgy gondolom, hogy a légterünket ugye napról napra Tusk úr, ön azt mondta, hogy mindent megtettünk, amit megtehetünk. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió vezetése csupán statiszta egy olyan színpadon, ahol a főszereplő Erdogán. Lunácsek asszony. Köszönöm szépen, elnök urak. A Törökországgal kötött megállapodás egyszerűen nem meg, nem ad meg, megoldást. Mi visszaküldjük majd a menekülteket, Törökország pedig majd ezeknek egy része visszaküld, részét visszaküldi Szíriába, tehát csak a felelősséget tologatjuk egymásra. Ha megnézzük az Amnesty véleményét, azt kellene komolyan venni, és arra gondolok, hogy egy magas szintű látogatást kell mindenféle intézmény képviselőjéből összeállított csoporttal odaküldeni, hogy megnézzük, hogy valóban van, mi folyik ott, át kell gondolnunk meg, azt, hogy az áthelyezéssel, az áttelepítéssel mi legyen, és beszélünk kell azokkal a tagállamokkal, akik képtelenek a szolidaritás szellemében cselekedni. Az osztrák kormányt sokan bírálták, a Brenneri hágó ami, eh, hogy, hogy azt eh, le kellene zárni, ez eh, tényleg képtelenség ezt a határt nyitva kell hagyni, mert egy, a bezárása mindenféle európai elvnek ellentmondó lenne. Köszönöm, hogy az elnök Lundgren úrnak mindjárt átadom a szót, de idő szűke miatt mostantól nem, fog, nem fogok tudni elfogadni kékkártyás kérdéseket, és talán még a spontán felszólalások idejében is nehézségbe ütkezünk, mert időben be kell fejeznünk ezt a, az ülést. Köszönöm szépen a szót. A politikusok legfontosabb feladata az, hogy a saját hazájuk érdekeit védjék. Én itt most nem európaiként, hanem svéd állampolgárként szólalok fel nem fogadhatjuk el azt, hogy egy ilyen korrupt, hatalom éhes emír kezébe adjuk a sorsokat, sorsunkat. Ez egy pánikban, pánik helyzetben született megoldás, és a megállapodás során Törökország nyomásának eleget teszünk, pedig Törökországban sem demokrácia, sem szólásszabadság nincsen. De most az adófizetőjénknek az ő kudarcaik díjakat is meg kell fizetniük. És most azon igyekszünk, hogy Európára egy elfogadhatatlan politikát kényszerítsünk rá. Dögráv úr következik egy percre. Sorry. Elnézést kérem, kapcsolja a mikrofonját. Voorzitter, visumvrije toegang voor Turken, toetreding tot... Elnök asszony, nagyszerű megállapodás ez, amelyet Törökországgal megkötöttünk. De mégis mit vár a bizottság a Törökországtól a kurdokkal kapcsolatban, az isis való fegyverkereskedelemmel kapcsolatban, az egyre nagyobb szegénységgel kapcsolatban? A bizottságnak nincsen morális iránytűje úgy gondolom, hogy mi a polgárok akaratát fejezzük ki, és a polgárok azt gondolják, hogy ebből elég volt, le kell zárnunk a határokat, vissza kell küldeni a migránsokat. Elnök, köszönöm, González Pons képviselő egy percben. Nagyon könnyű az emberi jogokról beszélni, hogyha azok a fölközetenger tudatán fordulnak elő, ugyanakkor már sokkal nehezebb ezekkel határainkon belül foglalkozni Eh, sokszor az eljárások többet számítanak, mint az emberek. Eh, emlékszünk, eh, Európa még mindig olyan megadásokat keres, amelyek a valós világban nem léteznek. Görögország és Németország végzik el a munka nagy részét. Nem azok az ellenségeink, akik gumihajóban kenek át a tengeren, azok Európa ellenségei, akik eh, Európa határához vezetik, és ott eh, eh, tartják a menekülteket és félelmet keltenek, és Európa stabilizálását, stabilitását fenyegetik. Törökország nem lesz a megoldás kulcsa. Nem lehet ezeket a szolgáltatásokat euróért megvásárolni ezt a válságot nem fogjuk eh, amivel eh, lezárni, hogy eh, lezárjuk a kapuinkat, és a szíreket elszegényítjük, a törököket pedig gazdagá tesszük. Ha valaki európaista és szolidaritást tanúsít, akkor megvan az ideje annak, amikor ezt komolyan kell venni, E, és ahhoz, hogy az ember a másokat, először példát kell tudnia mutatni, és Európa az utóbbi időben egyáltalán nem mutat példát sem a legszegényebbek megvédésében, sem e, pedig e, egyéb elveinek a megtartásában a tagállamoknak ezen sűrűsen el kellene gondolkodni, ahogy a bizottságnak is. Elnök, köszönöm szépen, másfél percben Guillaume asszony. Köszönöm szépen. Az EU-törökországi megállapodás nem kielégítő, és mindent megpróbálunk egy szép ajándékpapírba csomagolva, a papír pedig azt mutatja, hogy megfelelünk az Európai Uniós nemzetközi szabályoknak, mégis a terepen, hogyha szétnézünk, akkor nagy kérdőjelek jelennek meg. Mm, a egy első menedékes országra, ország fogalmára épül ez az egész eljárás, de maga a megoldás nem kielégítő. A bíráknak kell dönteniük, de azt hiszem, hogy jelenleg inkább azt látjuk, nem működik ez a megoldás. A visszafordítás logisztikai problémát okoz Görögországban, az egyéni elbírálás, illetve a jogorvoslat, a méltányosság kérdései merülnek föl, és bizony súlyos hiányosságokat látunk. Aztán ott van az égei tenger térsége, hogyha ezt lezárjuk, akkor azt hiszem, hogy más út, útvonalak fognak megnyílni, gondolok itt Líbiára, Olaszországra és így tovább. Azt látjuk, hogy egyre, egyre nehezebb a helyzet, és az értékek, értékeket térdre kényszerítjük Azt hiszem, hogy fenntartásokkal kell élnünk, de nem volt lehetőség arra, hogy alternatív megoldást találjunk, hiszen hiányzott a tagállami szolidaritás. For one minute, Mr. Van Dalen. Van Dalen, képviselő egy percben. Párt van Trója, komt uit Ankara. Ankarába érkezett a trójai faló. Az Erdogánnal kötött megállapodás nem fog működni. Csak egy 200 menekültet küldtünk elő egyelőre vissza Törökországban, az Olaszországba áramló menekült hullám pedig egyfolytában emelkedik az Európai Unió meg, megígérte Törökországnak a vízummentességet, és gyakorlatilag egy konkrét ígéretet tettünk arra, hogy egy bizonyos időponton majd be, föl fogjuk őket venni az Európai Unióba. Tehát egy trói falut engedtünk, falubat engedtünk be a területünkre. Ukrajnának ugyanúgy megígért megértük a vízum könnyítést, hiába, hogy a hollandok lezavazták a csatlakozást, ezt meg tudjuk tenni, de csak akkor, hogyha betartjuk az ígéreteinket. De Szárnez asszonyi a szó. Törökországgal párbeszédet kell folytatnunk annak érdekében, hogy megszüntethessük az embercsempészek büntetendő eljárásait, viselkedését, de a felelősségeink elől nem szaladhatunk el a szomszédos országokat, országokkal együtt kell működnünk, a menekültügyet meg kell reformálnunk, és a Dublini megállapodást ugyanis, ugyanúgy, ahogy például Kanada tette. Európa nem adhatja át saját határai igazgatásának felelősségét egy idegen országnak. Igenis meg kell teremteni az európai határ és parti őrséget, és biztosítanunk kell azt, hogy a külső határoknál rendszeres határellenőrzés folyjon. Európa nem adhatja át saját hatásköreit, arra nézve se, hogy a szíriai, menek, szíriai konfliktus megoldását nélküle oldják meg. Egy persze, Mihály asszony. Hölgyeim és uraim, 27 kormány eh, próbálja rávenni Görögországot arra, hogy tegye azt, amit Törökország kér, illetve akar az idoméni helyzetben Görögországnál, Görögország és a Macedónia határán gumilövedékekkel lövik a menekülteket. Erről kellene most beszélnünk. A szolidaritás Görögország felé és egész európai aktivisták felé nincs meg ami ott folyik, az az Európai Emberi Jogi Egyezmény cikkei ellen hat. A megállapodás csak meg fogja erősíteni ezeket, ezt a helyzetet ehelyett az emberi jogi egyezmény szellemében kellene cselekednünk, nem szabad eladnunk az európai történelmet és az európai szellemiséget ennek a megállapodásnak a kedvéért. A szíriai problémákat kell ehelyett megoldani, mégpedig békés módon. One minute, Mr. Erickson. Köszönöm szépen. Svédül fogok beszélni az anyanyelvemen. Svédországban van egy olyan közmondás, hogy akár hova is fordulunk, valaki mindig mögöttünk fog maradni. És amikor megnézzük, hogy a tanács és a bizottság milyen stratégiát próbál követni a menekült válság megoldásakor, hogy, tudja, hogy próbálja megállítani a menekült áramlást? Hát azt látjuk, hogy csak tovább fogja, más utakra fogja terelni azt, majd Líbia lesz a következő állomás, és Európa gyakorlatilag a saját maga által generált válságokat most tovább fogja mélyíteni. Líbia sem működő or képes ország már Líbia a saját állampolgáraiért is kell, hogy vállalja a felelősséget. Nem lehet rájuk terhelni most az összes menekültet. Felelősséget kell vállalnunk az összes további lehetséges útvonalakért. Erkinson asszony. Múlt héten 42 migránst fordítottak vissza Görögországból. Látjuk, hogy ez a megalapodás zsarolás gyakorlatilag. 300 további ember azonban belépett Görögországba. Az a helyzet, hogy a zsarolásos megalapodás óta újabb meg bevándorlók ez, ezre érkeztek országba, hogy fogjuk a következő migráns cunamit megállítani. Saját határaink ellenőrzését kell visszaszereznünk, ellenőrzésünk alá kell vonni a saját határainkat, viszont ugye az Egyesült Királyságnak összesen öt hajója van, E, Ezek közül kettőt a földközi tengerre küldtünk, e, a e, szimbolikus gesztus azonban a brit partokat ez védtelenné teszi. Az a pénz, amelyet Törökországnak adtunk, az 80 ilyen hajót tudott volna vásárolni az Európai Uniónak, hogy megvédje hazám határait, ne csodálkozunk a Brexiten. Elnök, Gárdini asszony, köszönöm szépen egyre inkább az EU-török megalapodásra figyelünk. Rendben is van ez így, hiszen egy adott bevándorlási útvonal lezárásáról beszélünk, azonban ezek az útvonalak eltolódnak szépen lassan, és olaszként aggódom ezen, hiszen mi vagyunk a frontvonalon. új útvonalak nyílnak meg Olaszország felé, és más potenciális útvonalakat is megneveztek már Görögországból, Törökországból, és itt van a földközi-tengeri irány is, amely ugye március 15-19 között 4000 bevándorlót mentettek meg a földközi tengeren. A német hírszerzés szerint milliós nagyságrendű azoknak a száma, akik Líbiából útnak indulnának, 450 ezer ember indulna onnan Olaszországba. Volt itt egy átmeneti időszak, amikor a tagállamok a határlenőrzést újra bevezethették, de lehet, hogy ez az ideiglenes rendezkedés, ugye ez legfeljebb két évig tartható fenn, olyan Európával kell szembenéznünk, amely egyfajta ö, ö, falat épít. Hogyha nem tudjuk a nem tudunk a problémával megküzdeni, akkor Európa fog süllyedni a Fölközi-tengerben. Elnök, köszönöm, Pirészónak adom meg a szót. E köszönöm szépen. A Törökország és az Európai Unió egymásra van utalva a kérdés megoldásánál. Évekig nem, nem volt gondunk a menekültekkel, mert a masszív, a masszív menekült áramlatok szomszédos országokat érték csak el, aztán múlt, az elmúlt évben Európába értek. Tehát eddig ezekkel a fenyegetett emberekkel nem kellett foglalkoznunk. Most aztán ez elkezdődött, és még mindig nagyon kevés azoknak az a tagállamoknak száma, akik hajlandók voltak befogadni őket, tehát szolidaritásról szó sem lehet. A megállapodás nem, kö, nem tökéletes, de az alternatíva az lenne, hogy tovább erősítjük a határainkat, tovább további szöges kertéseket éptünk és hagyjuk hogy a menekültek megfulladjanak a tengerben. ez nem a mi európánk kötelességet kell, kötelezettséget kell vállalnunk a menekültek megmentéséért és törökországgal együttműködésben kell ezt tennünk ugyanakkor be kell tartanunk a nemzetközi megállapodásokat. most a bizottságnak gondoskodnia kell arról hogy a törökországgal megkötött megállapodást tiszteletben tartják, és a szíriaikat nem küldik vissza Szíriába. De a Görögország, a menekültek Görögországból való átvétele és a biztos útvonalak megvalósítása ugyanúgy nagyon fontos. Köszönöm szépen. Bármit is tett az Európai Unió abban a tekintetben, a közös politikánk tekintetében megállapodtunk abban, hogy a menekülteket megosztják a tagállamok. Az Európai Bizottság nem fogadja el, hogy az állampolgárok nem akarják, hogy migránsok milliói érkezzenek Európába. Európa politikai elitje meglepődik, minden egyes alkalommal, amikor az európai állampolgárok az integrációt visszautasítják, és a szélsőségesek mellett szavaznak. Segítenünk kell a menekülteknek, de ott, ahol vannak, nem szabad őket idehozni, meg kell védeni saját határainkat, hiszen ezt senki más nem teszi meg majd helyettünk, még Törökország sem. Hogyha egy Schengeni ország nem akarja vagy nem tudja megvédeni a határát, akkor lépjen ki Schengenből. Illetve az új Schengeni határt kell megvédeni, mert ez történik. Gracias, president. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miért tenné meg Törökország azt, amit mi nem tettünk meg? Sokan az életüket kockáztatják Tusk úr, a mafiáról beszélünk, a kanada, kanadaiak egészen máshogy jártak el. Most pedig azt látjuk, hogy Görögországtól azt várjuk, hogy tartsa be a dublini rendelkezéseket rendőrségi alapon. Megpróbáljuk Törökországot lefizetni, hogy az emberi problémákat megoldja helyettünk nem változott meg alapvetően a helyzet, de most már nincs is remény, és azok, akik túlélnek, azok nem fogják elfelejteni, hogy hogyan bántunk velük, és ez egy időzített bomba, Tusk úr. Thank you. Mr. Köszönöm szépen. Eck úr, egy percben. Biztos. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Szomorú és reménytelen idők ezek Európa számára. A saját határok biztosítása mellett hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy az Európai Uniónak az emberséget is garantálnia kell. Hogyan lehetünk ma még büszkék Európára, hiszen Törökország egyértelműen megsérti a Genfi menekült egyezményt, ennek ellenére az Európai Unió ignorálja ezt a tényt, noha az emberi jogi szervezetek és az ENSZ is többször felhívták már erre a figyelmet. A megállapodás mellett kitart, ez egy embercsempészeti megállapodás, és jóvá hagyjuk, engedjük a török önként. Én igazából már szégyellem magam, én, mint meggyőződéses európai parlamenti képviselő, Szégyelem ezt a kudarcot. Egy másik, másfajta politikára van szükségünk, egy emberséges politikára, egy politikailag korrekt politikára, máskülönben eláruljuk az európai gondolatot. Köszönöm. Thank you. One Minute, uh, Köszönöm. Köszönöm. egy percben Borgézia. elnök asszony a törökországgal való uh, megállapodás jogi szempontból rendkívül kétes. úgy gondolom hogy ez a többség ami a jogi az emberi jogokat illeti Gyakorlatilag nem tudom, hogy hogyan segít majd a tömeges menekült áradattal. Ez egy bluff, egyszerűen nem tudom, hogy hogy lehet megoldani a menekült fogadást Európában. Ott van Németország, és Németország védi ezt a megállapodást. Könnyű azokra a kritériumokra utalni, ott van Törökország, Erdogán, ott van 400 ezer menekült, amelyek Olaszországot, akik Olaszországot fenyegetik. Aztán mi a helyzet a határral? Ugye Törökország fenyegeti azzal, hogy nem fogja tiszteletbe tartani a megállapodást. Erdogán azt akarja, hogy megint Törökország és a muzulmánok már megint elárasszák Európát, már megint, már megint. Köszönöm szépen, csak tájékoztatnám, szeretném a tisztelt házat, hogy jeleztem, hogy a spontán felszállalások probléma lesz. Sajnálatos módon senkit nem tudunk szóhoz juttatni, mert nagyon-nagyon sokan szeretnének hozzászólni. Kérem írásban adják ezeket be, elnézéseket, elnézésüket kérem, mert nincs idő. Most Brok úr következik másfél percen, parancsoljon. Elnök asszony, tisztelt tanácselnök úr, tisztelt biztos úr, elnök úr, önnek és a bizottságnak is szeretnék köszönetet mondani ezen megállapodás létrejöttért. Ha azt akarjuk, hogy kevesebb migráns jöjjön Európába, és csak a jogosultak jöjjenek ide, ha azt akarjuk, hogy felszámoljuk az kereskedelmet, és az emberek ne kelljen, hogy ne kivágjanak a tengernek, és ott a tengerbe fulladjanak, akkor szükség van erre a megállapodásra. Emlékeznünk kell arra is, hogy Törökország, akárcsak Libanon és Jordánia az elmúlt három-négy évben emberek millióit fogadta be, sokkal többet, mint mi jogos ezért, hogy tehermentesítsük ezen országokat hogy jobb ellátást kapjanak az ott élő menekültek, hogy, az, e- hogy a gyerekek iskolába járhassanak. Ez az, amit az európai pénzekkel finanszírozandó, és ez így emberséges. És hogyha a csempészekkel szemben fel akarunk lépni, akkor a török-líbiai határokon kell cselekednünk. Ha az emberek már a tengeren vannak, akkor már csak megmenteni tudjuk őket. Tehát a külső ellenőrzés nem működhet, a tengeri határokon, mert akkor már a tengereken vannak az emberek. Tehát ez itt egy kettős mérce, amelyel ö, dolgunk van, csak azért, mert egyesek nem akarnak a törökökkel egyezkedni. Európa esetében nem lehet minden országot szöges dróttal körülvenni. Én ezt nem akarom. Nem akarom azt, hogy ezt hagyjuk a gyermekeinkre az e- jövő európájaként. Éppen ezért beszélnünk kell a szomszédos országainkkal. Ez nem jelenti azt, hogy Törökország esetében az emberi jogok megsértését, vagy a szólásszabadság akadályozását engedjük. Nem, nem kap engedmény Törökország az e- uniós tagságért. El kell osztanunk az embereket, és Törökországnak eleget kell tenni ezen feltételeknek. For one minute. Egy percben, asszony. Köszönöm szépen. A megállapodás, amelyet a tagállamok Törökországgal megkötöttek, nem a megfelelő válasz a menekült helyzetre, a menekült válságra. Igen, szükségünk van a harmadik országokkal való együttműködésre Törökország esetében is, de a tagállamok nem engedhetik meg azt, nem várhatják el azt, hogy az unió berkeiben tapasztalható szolidaritás hiányát pótolják. És most mi történik? A szíriai határok mentén Törökország egy falat épít, és csak szír menekültek kapnak egyáltalán bármilyen fajta védelmi státuszt. Egy jogilag vállalható megállapodás Törökországgal egy közös európai stratégiát kiegészíthet, de ez, az, ez utóbbi hiányzik. A menekültek elosztásában sem sikerült megállapodni Európa szerte, és nincs egy új európai letelepítési politika sem, és nem hajlandóak a tagállamok támogatni azokat, akik befogadnának menekülteket. A menekült kérdésben ezért mindkét félnek van még házi feladata. Thank you. Mrs. Köszönöm szépen. Ford asszony egy percben. Kedves kollégák, az acéllal kapcsolatosan ez nagyon stratégiai jelentőségű ágazat a foglalkoztatás tekintetében, sürgős felépésre van szükség, figyelembe véve más ágazatokra való kihatást, dömpingellenes intézkedések vannak érvényben, és az ECR az Egyesült Királyságban szeretné ezeket hatósan foganatosítani. A Törökországgal való megalapodás nem tökéletes, de segíthet. A Schengeni övezetben hosszú távú tervekre van szükség a visszaélések elkerülésére és a határok megfelelő igazgatására. Az EU nem engedheti meg magának, hogy folyamatosan pénzt kölcsön az hathat, betarthatatlan intézkedésekre és vízummentes utazást biztosítson. Az Egyesült Királyság nem része a Schengeni övezetnek, de nem szabad, hogy félelmet keltsünk az emberekben a Törökországgal kötött megállapodása kapcsolatosan. A migránsok nem bűnözők, de a káoszt kihasználhatják a terroristák. Nemzetközi világban élünk,

Köszönöm, elnök asszony! Természetesen egyetértek nagyon sok mindennel, amit az emberi jogokkal kapcsolatos aggályok terén kifejeztek sokan itt a házban. De legyünk őszinték ma itt. Ez a megállapodás szolidaritáson alapult. Úgyhogy az első kérdésem a következő a tanács elnökségéhez. Rendkívül egyszerű. Mi itt a Libében, amelynek elnöke vagyok, a bizottsághoz fordultunk, a bizottság elnökéhez, Martin Weivérhez, aki a probléma megoldással felelős, és azt mondta, hogy 30 menekültügyi folyamat indult be a táborokban, ez rendkívül nehéz feladat a bizottság számára, és tisztelt, na, minden tiszteletem azoknak a munkatársaknak a bizottságnál, akik ezzel foglalkoznak. De a bevezetőben, amikor az emberi jogokról volt szó, ezek aggályok. Ma meg tud nyugtatni minket, hogy a tagáromok végül forrásokat biztosítanak annak érdekében, hogy ez működjön, és minden biztosíték meg lesz. Mert ugye az ördög a részletekben ö, bújik meg, és az emberi jogokra oda kell figyelni. Köszönöm. Másfél percben Nidei Mária úr, parancsoljon. Kedves kollégák, először is hadd mondjam el azt, hogy az aggályok ellenére nagyra értékelem az előrelépést a görögországi migrációs válság kapcsán. Köszönet a tanács és a bizottság képviselőinek, akik ezt a munkát felvállalták. Ami az eredményeket illeti, majd meglátjuk, hogy mennyi időt vesztegettünk el. Tusk elnök úr is említette ezt. Most a jövőbe kell tekintenünk, hogy Görögországban továbbra is ezek az ígéretes eredmények folytatódjanak, és megoldjuk a többi problémát a migrációval kapcsolatban. Ott van például Olaszország és a földközi-tengeri térség többi része. Hasonló megoldásokat kell találnunk, amelyek jól működnek. Nehezebb lesz, mint Görögországban, de a görög eset azt bizonyítja, hogy lehetséges. Most hadd szóljak néhány szót a gazdaságról. Csak néhány nappal ezelőtt említettem, hogy úgy tűnik számomra, hogy a politikai programok szélesebb körűek, mint a gazdaságiak. És azt gondolom, teljesen jogos, ha azt mondom, hogy ez nem föltétlenül jó hír. De a gazdaságpolitika terén ugyanazt az irányt kell követnünk, a kormányoknak követniük kell a megállapodásokat, és javítaniuk kell a helyzeten. Az EU-ban széles körű a programunk, beleértve az adózás területén a reformokat, ami pedig a jövőt illeti, ott vannak a kapcsolatok Kínával. Ezeket a kérdéseket meg kell oldani, mert ez nem kívül fontos a jövő érdekében, és nagyon remélem, hogy nagyon komolyan veszük mindezt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Garcia asszony következik másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Ebben a vitában túl sok volt a megengedő szó, amelyet egyesek használtak, amikor sikerként könyvelték el a Törökországgal kötött megállapodást. Tusk úr azt mondta, hogy először is rendet kell tenni házon belül, holott igazából el kellett volna ismernie azt, hogy egyértelműen kudarcot vallott az a megközelítés, amelyet a válságkezelés során alkalmaztak. Ez egy kudarc volt, és ez rákényszerített bennünket egy megállapodásra, amelyet már több humanitárius szervezet megkérdőjelezett, és amely az alkalmazás első napjaiban is már bebizonyította, hogy nem működik. A közvélemény arról beszél, hogy Európa milyen szégyenletesen járt el, e mások mossák kezeiket, ugyanis gyakorlatilag elrejtjük Európa képtelenségét, Európa kudarcát, azt, hogy nem vagyunk képesek a kötelezettségeknek eleget tenni. Elég, hogy egy példát említünk. Spanyolországban a kormány, Rajoy miniszterelnök úr kormánya kizárólag 18 menekültet fogadott be. 18-at úgy gondoljuk, hogy ez az inkompetencia tényleg elfogadhatatlan, amikor százezer emberéletek százezréről van szó, olyan emberekéről, akik a halál és a háború elől menekülnek. Úgyhogy sürgősen arra van szükségünk, hogy a tagállamok eleget tegyenek kötelezettségeiknek, szolidárisak legyenek. Az európai projekt veszélyben van. Nem szabad, hogy a történelem utolsó lapját, utolsó oldalát az emberek szenvedése fémjelezze. Másfél percben Rangel képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! tisztelt tanácselnök úr, tisztelt biztos úr. Amit szerettem volna leszögezni, az az, hogy az emberi jogok oldalára kell állnunk ebben a menekült válságban. Az emberi jogokért kell síkra szállnunk, és ez természetesen azt jelenti, hogy meg kell oldanunk a menekült válságot, méghozzá úgy, hogy befogadjuk őket az Európai Unióba. Az Európai Uniónak most szolidárisnak kell lennie, ez kulcsfontosságú. És éppen ezért én úgy értelmezem, hogy ez a, megold, ez a megállapodás nem egy jó megoldás, ez egy lehetséges megállapodás, így időt nyerünk, hogy jobban, hatékonyabban megoldjuk ezt a problémát. Azt kell mondjam, hogy ugyanúgy, ahogyan bírálom ezt, ugyanúgy, hogy bírálják ezt a parlamentet, a portugál kormány a költségvetési, fiskális, gazdasági fellépése is szörnyű, és ez egy lehetetlen helyzetet idéz elő. A portugál kormány a menekült válság esetében már tanúbizonyságot tett arról, hogy nem csak az eredeti 4000 menekültet fogadunk be, hanem még többet. 1250 menekült befogadását már bejelentette a miniszterelnök. Én úgy gondolom, hogy Portugália, a kormány és a civil társadalom itt most jó példát mutatnak. Jó lenne, hogyha más tagállamok is követnék ezt a példát, azt hiszem, hogy így könnyebb lenne megoldanunk ezt a válságot. Köszönöm. Thank you for one... Kösz. Köszönöm szépen egy percben, Weidenholzer úr. Köszönöm. Fontos, hogy ez a csúcs egy eredményt, eredményhez vezetett el, ugyanis nincs alternatívánk a Törökországgal való együttműködéssel szemben, noha ennek megvannak a veszélye és kockázatai, és a Schengeni övezet is csak akkor működik, hogyha a külső határok védelme működik. Ezek fontos lépések, amelyeket hamarabb meg kellett volna tennünk, és meg kell vizsgálnunk, hogy mindez úgy alakul-e, ahogyan terveztük. Itt már jelentkeznek kételyek. Először is hiányos a végrehajtás, nincs elég személyzet a helyszínen, másfelől pedig az emberi jogi szervezetek aggájait is komolyan kell vennünk az emberi jogokat valóban tisztelni kell. Hogy itt egyedi esetekről vagy szisztematikus jogsértésekről van szó, ezeket, ezekre oda kell figyelnünk. Ez első lépés most, egy nagy horderejű megoldásra van szükségünk, és ez azt jelenti, hogy a származási országok támogatása végre prioritás kell, hogy legyen, és humanitárius beutazási folyosókat kell létesítenünk. Köszönöm szépen, Karasz úr másfél percben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon sok jogos aggodalmat hangoztattak, ugyanakkor felmerül bennem a kérdés, hogy ez a mai vita hogyan alakulna, hogyha nem jött volna létre a Törökországgal való megállapodás. Ha a bizottság a közös menekültügyi politikára vonatkozóan nem terjesztett volna elő javaslatot, a bizottsági stratégia, a foglalkoztatás és a növekedés érdekében nem kapott volna jóváhagyást a tanács részéről. A nacionalizmus erősödik, az egoizmusok, a szolidaritás hiánya is egyre inkább terjed az Európai Unióban. Azt hiszem, hogy ez több határ lezárását eredményezte volna, és Európáról, mint erődítményről beszéltünk volna, ezt pedig senki sem akarhatja közülünk. Aki ellenzi a megállapodást, még több szenvedést okoz, még több kerítést kockáztat meg, és a Schengeni vezet igazi végét. Nem akarjuk azt, hogy lezárják a az alagutakat, a határátkelőket Európában. A megállapodás csak akkor fog működni, hogyha az európai jogot betartjuk, és a nemzetközi jogot, ha az emberi jogok tiszteletben tartását szavatoljuk, és ha az összes tagállamban felvállaljuk a felelősségünket, ha felfogjuk azt, hogy a török meg, meg, megállapodás nem oldja meg véglegesen a problémát. Idoméni egy példa, megoldásokra van szükségünk az Európai Unión belül is, és a tanács sajnos nem hozott ilyen megoldást. Toya, one minute, please. Köszönöm, Toya, asszony, egy percben. Szükség volt erre a megállapodásra, mert nagy a kihívás. A jövőben az érintetteknek ki kell venniük ebből a részüket. Oda kell figyelnünk minden kivitelezésre Görögországban, Törökországban. Európának kell felelősséget vállalnia. Nem lehet csak Görögországra, Törökországra mutogatni. Oda kell figyelnünk az nőkre, a gyermekekre, azt gondolom, hogy egyszerűen elfogadhatatlan mindaz, ami történik velük elsősorban morális, és nem politikai és intézményes a felelősségünk Európában. Nagyon fontos, hogy az európaiak irányítsák a hotspotokat, mert mi vagyunk közvetlenül felelősek azért, hogy tiszteletbe tartsák az emberi jogokat. És végül becsukódik valami, de kinyitódik egy másik lehetőség. Ott vannak az ezrek, akik a tengeren az életüket kockáztatják Olaszország környékén. Kérem, a szolidaritás, az együttműködés szellemében lépjünk. Köszönöm szépen. Még másfél percben Suica asszony következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, Tuszkor biztos úr. A mai vita és a Törökországok kötött megállapodás igazolja, hogy e a politika a lehetséges megoldások művészete. Nem ideális, nem tökéletes ez a megállapodás, ahogy ön is elmondta, de konkrét lépés. Ahogyan Karasz kollégám elmondta, miről beszélhetnénk ma, ha nem volna ez a megállapodás? Tudjuk, hogy Törökország nem az egyetlen megállapodás, tudjuk, hogy problémák merülnek fel Törökországgal kapcsolatban, és felmerülhet a kérdés, hogy megbízható partnere Törökország. Tudjuk, hogy milyen problémák vannak ott a médiával, a kisebbségekkel, de kezdeményezést kell tennünk, és úgy gondolom, hogy ezt folytatni kell, végig kell vinni. Nincsen elég kapacitásunk, nincsen elég határőr a görög-török határon, szolidaritást kell tanúsítanunk. Kezdetektől ezt hangsúlyoztuk. Felelősségvállalásra és szolidaritásra van szükség. A mi felelősségünk, hogy megoldást találjunk. A balkáni útvonalat sikerült lezárni. Ez jó eredmény. A földközi tengeri útvonal most megint megnyílik hogyha drót kerítéseket építünk, nem jó megoldás a tengeren, ez egyébként sem lehetséges. Így kell folytatni a megoldás keresését. Törökország nem az egyetlen megoldás. Egy kérdésem van Tusk úrhoz hogyan szeretné nyomon követni a megállapodás végrehajtását, és azt, ahogyan a három vagy hat millió eurót elköltik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tusk úr, elnök úr, az a megállapodás, amit Törökországgal aláírtunk, azt jelenti, hogy összességében átadják a felelősséget az európai kormányok, lemondanak a felelősségükről, etikai és politikai felelősségükről. Amellett vagyunk, hogy a harmadik országokkal kössünk megállapodást, de azt nem támogatjuk, hogy lemondjunk, feladjunk kötelezettségeinket. Ezzel az a menekültek számára egy patkány ketrecet készítünk, amelyből nincsen kiút. Mindenféle ellenőrzés nélkül átadtunk egy kötelezettséget, amelyet az európai állampolgárok az európai kormányokra bíztak. Kevés időm van, de amiről beszélni szeretnék, az a gyerekek helyzete. Őket nem tudjuk megvédeni, ők számukra szükséges a legnagyobb védelem. Tusk úr, ami most történik, az a törvény ellenében van. Köszönöm szépen. Másfél percben Kefaliannis úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Március 18-án, hogyha nem tudtunk volna megállapodást kötni, nagyon aggasztó lett volna. Ennyit tudok csak mondani pozitívunként, mert az Európai Unió Törökország megállapodás nagyon komplikált, nagyon komplex és átláthatatlan. Ez nyugtalanító. Egy nemzetközi európai problémát bilaterális problémává redukáltunk Görögország és Törökország között. Az európai határokat északra toltuk, Török, Görögország északi határára, Idomenébe, és a többi határt lezártuk. Vagyis nagyon sok pénzt költünk erre, de az embercsempészek hálózatait nem tudjuk felszámolni. Nem tudtuk biztosítani, hogy az észak-afrikai származású emberek, akik 30 euróval elutazha, elutazhatnak Törökországba, és utána a Törökországból vízumentesen Európába juthatnak, ezt nem tudjuk megakadályozni. Nem tudjuk megvédeni a menedékkérőket, ahogyan azokat az irányelveink meghatározzák. 53 ezer menekült szorult Görögországban. Az egyetlen megoldás az integráció, az európai integráció. Nagyon fontos, hogy létrejöjjön a közös határ és parti őrség, Jordánia, Libanon, 3 millió menekültet fogadtak, Törökország is sokakat fogad. Európa úgy látszik, még egy milliót sem tud felvállalni és méltányosan elhelyezni. Köszönöm szépen. Mavridis úr egy percben. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, a szót. Ez a vita visszavezet minket az EU egyik legnagyobb problémájára. Egyetértünk dolgokban, de nem hajtjuk őket végre. Törökország hát már egy kicsit hagyományossá váló eset. Legalább 20 éve volt, amikor elkezdődött ez a folyamat, hogy Törökország nem hagyja végre mindazt, amiben megállapodik az Európai Unióval kapcsolatos kötelezettségeit illetően, alapjogokat sért Törökországon belül, és általánosságban Ciprus köztársaságával szemben is, amely az EU tagállama. Taskur, amikor arról beszélünk, hogy Ciprust nem szabad feláldozni, és amikor arra gondolok, amit Brock úr mond, hogy igen, továbbra is elítéljük az emberi jogok megsértését Törökországban, hát nagyon sajnálom, de ezt nem vettem komolyan, mikor fogunk végre dönteni Erdogánnal kapcsolatban, és azokat a jogelveket megvédeni, amelyek rendkívül fontosak az EU-ban. Köszönöm szépen. Nibler asszony. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt tanácselnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák. A menekült válsággal megbírkozni az egyik legkomolyabb kihívás, amelyel az EU szembesül. A Törökországgal való megállapodás egy fontos mérföldkő, nem az egyetlen, de fontos mérföldkő a megoldás felé. Ugyanis ez a megállapodás segíti az embereket, hogy elkerüljék az embercsempészeket, felléphetünk az illegális migrációval szemben, ismét szabályos eljárásokat követhetünk, és védhetjük a külső határokat, ezért támogatom. Problematikus ugyanakkor az az ellentételezés, amelyet Törökországnak ígértünk. Nem a 6 milliárd euróról beszélek, mert szerintem ez egy jó befektetés. A további fejezetek megnyitása a tanács kezében van. Mi a parlamentben e tekintetben nem adunk véleményt a török csatlakozásról döntenünk kell. E tekintetben ismerik a pártom álláspontját, egy privilegizált partnerséget támogatunk. A vízumkönnyítés témájában pedig még intenzíven vitáznunk kell, én, ezzel kritikus, én ehhez kritikusan viszonyulok. Köszönöm. Köszönöm, Stanisev úr következik egy percben, parancsoljon. Elnök asszony, kedves kollégák! Az elmúlt hetek során mindenféle értelmezését hallottuk a török köztársággal kötött megállapodásnak. Egyik másik eléggé szélsőséges volt, például, hogy az Európai Unió kapitulált, eladta a lelkét a zördögnek, hogy megoldja a menekültügyi problémát. De gyakorlatilag szükség volt erre, és eléggé hasznos megállapodás volt. De egyszerűen az Európai Unió is képtelen volt saját döntéseit végrehajtani, és tényleg a részletekben rejlik az ördög. A kérdés az, hogy hogy kerül mindez megvalósításra, pénzügyileg is, mert segítenünk kell a menekülteken, ahol a legtöbben vannak, és ahol a legközelebb vannak Szíriához, ez pedig Törökország, Libanon és Jordánia. Másodszorban, ami az emberi jogokat illeti, a szabadságjogok, a demokrácia rendkívül fontosak. E, harmadsorban, ami nagyon fontos, hogy lélegzethez jutottunk ezzel, hiszen nincs menekültügyi politikánk megfelelő, és csak ez segíthet rajtunk. Köszönöm. Kelly úr parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök asszony. Meg kell mondanom, hogy szimpatizálok és csodálom Tusk és Juncker elnök urakat, a reformokat illetően, mert ez példátlan válságot kezel, és vezetésről, bátorságról tettek tanúbizonyságot, hogy segítsenek nekünk. De ugyanakkor a humanitári szempontból egyszerűen megengedhetetlen, végül is szükséges, hogyha ellenőrizni akarjuk ismételten a határokat, és a káoszt meg akarjuk szüntetni mindenütt látjuk ezt, hiszen ha bárki be tud jönni ide a parlamentbe és úgy beszél, ahogy akar, akkor káosz lenne. Ugyan, ugyanez a helyzet a migráns hullámmal. Juncker elnök úr egy nagyon fontos dolgot mondott, a 6 milliárdot illetően Törökország számára. Azt mondta, hogy nem Törökország kapja ezt, hanem a menekültek élelmiszerre, hajlékra, oktatásra, enélkül egyszerűen elvesznének. 22 millió emberre kell gondolnunk itt Európában, és segíteni kell rajtuk is, hiszen ennyien vannak a munkanélküliek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most Zorinyó úr következik egy percben. Tiszt úr, a tanács a Törökországgal való megállapodást jóvá hagyta, és a biztonság és védelmi politika prioritásait megerősítette. Prioritás most ez a válságkezelés szempontjából, ugyanakkor a beruházások, jóvá, beruházások felendítését is jóvá hagyta, valamint a felelős költségvetési politikákat. Júniusban új lendületet kell adni a digitális belső piacnak, valamint a tőkepiaci uniónak. Éppen ezért, elnök úr, csak egy kérdés jogos. Mit várnak el a tagállamok annak érdekében, hogy elkezdjék alkalmazni mindazt, amit maguk jóvá hagytak? Elég már a szavakból, a jó példákra van most szükség. Portugália teljesít, Portugália kétszer annyi menekültet fogad be, mint amennyit ígért, és a növekedési problémákra most reformokkal kell reagálnunk. Erre van szükség. Jó példákra van szükség, amelyeket mások is átvesznek. Köszönöm. Mark, for one minute, please. Ökmárk úr, egy percben. Elnök asszony, két következtetést tudunk levonni azok számára, akik szeretnék megosztani az Európai Uniót és szétforgácsolni erejét. A migráció kihívása, hosszú távú kihívás különbözőképpen gondolkodhatunk arról, hogy milyen megoldást találhatnánk, és lehetünk kritikusak a különböző megoldásokkal kapcsolatosan. Egyetlen megoldás sem lesz egyébként sem tökéletes, de az egyértelmű, hogyha nem közösen cselekszünk, akkor egyáltalán nem fogunk tudni semmit tenni. Ez nagyobb szégyen volna azokkal szemben, akik az atrocitások elől menekülnek, és ez szégyen volna azok számára, illetve azoknak a felelőssége volna, akik meg akarják osztani Európát, és elkerülni, hogy a felelősségét felvállalja másodszor Ukra- Ukrajna. Hogyha hátat fordítunk Ukrajnának, és megengedjük, hogy a sötét erők alá aknázzák Európa stabilitását, akkor ez az üzenetem a bizottságnak. Álljunk ki Ukrajna mellett, hogy úgy állhassunk ki, mint egységes Európa. Köszönöm szépen. Köszönöm egy percben, Andrulakis úr. Egy hónappal ezelőtt, amikor erről a megállapodásról vitáztunk, akkor már figyelmeztettünk, hogy jogi kiskapukat enged meg megengedték Erdogan úrnak, hogy zsaroljon minket, és egyre többet akarjon cserébe azért, amit egyébként is meg kellene tennie. Törökország valóban biztonságos ország? Berneman urat kellene megkérdezni, aki idézett egy verset, amivel feldühítette Erdogan urat. Három héttel a végrehajtás megkezdése után, legyünk őszinték, nem a megállapodás miatt csökkennek az érkező menekültek, hanem azért, mert lezertek a határokat. A legtöbben csak azt akarják, hogy az ő országukban ne érkezzenek meg a menekültek, és elfordulnak a problémától, amikor Törökországban felhalmozódnak, feltorlódnak a menekültek reménytelen körülmények között. Az áthelyezést biztosítani kell aki ezt ellenzi, az csak el akarja venni Európától, amit ő akar, és a nemzeti populizmust fegyverként használja. Szerintem a strukturális alapok csapjának elzárásával kell őket büntetni. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, a szót! Ami az EU és Törökország közötti megállapodást illeti, minden elhangzott már. Úgyhogy két másik konklúzióval foglalkoznék a csúcsról. Az első az, hogy júniusban a június 28-ai csúcson a gazdasági monetár unióról kellene beszélni. Ezt a vitát elő kell készíteni, és azt szeretném, hogy bármi lesz is az Egyesült Királyságban a népszavazás eredménye, mert ugye azt szeretnénk, hogy a brit nép igennel szavazzon a megállapodásra, tehát bármilyen lesz az eredmény, olyan helyzetbe kerüljünk, hogy azonnal lehessen tárgyalni a gazdaság és monetáris unió létrehozásának befejezéséről. Ez már nagyon régóta késlekedik, úgyhogy sürgősen le kell zárni. Aztán, ami az acélipart illeti, hála Istennek a, az állam és kormányfők megkongatták a vészharangot, hiszen Európában egyszerűen szinte nincsen már acélipar. És a tanácsban a holland elnökségnek határozottan kell föllépni, hogy védjük a kereskedelmet, válaszoljunk a bizottsági közleményre, legyenek válaszok, amelyekre az európaiak várnak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mamekins úr következik egy percben. Tusk úr, Juncker úr, kedves kollégák! konstruktív tá ö, kapcsolatokat támogatok Törökországgal, de a jelengegi egyszerűen Erdogán elnök úr miatt csak azt eredményezi, hogy Európát elönzölnék a menekültek. Nem kellene vízummentességet biztosítani Törökországnak több mint 2,5 millió menekült most Törökországban. Mind a mellett. A török vezetés jelenleg intézkedései az EU-val szemben és tagjaival szemben egyszerűen nem elhanyagolható. Törökország a dzsihadista csoportok, mint a Daesh és a Frontal Nostra vonatkozásában jelentős felelősséggel bír. Ezért kérem, hogy az európai államok és az európaiak érdekeit támogassák és tartsák nyitva a szemüket. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Avromopoulos biztos urat kérem, hogy reagáljon a vitára. Parancsoljon, biztos úr. Thank you, Madam President. Well, uh, President Tusk, dear all. Köszönöm szépen, Tusk elnök úr, Először is szeretném megköszönni a sok tartalmas felszólalást. Sokak önök közül hasonlóan gondolkoznak, mint a bizottság, osztoznak céljainkban és elképzeléseinkben. Néhány dolgot szeretnék pontosítani. Törökországgal fenntartott kapcsolatunk nem az antagonizmusról szól, nem hatalmi dinamikáról. Ez egy megállapodás, amelynek a célja, hogy egy közös megoldást találjon egy közös problémára. Törökország és Európa nagy nyomás alatt van. Ugyanazok a kihívások, amelyekkel szembenézünk ebben az eddig precedens nélküli helyzetben. Szükséges az együttműködés, és jó, hogy Törökország katalizátornak értékeli ezt a helyzetet, hogy a tárgyalásokat új tartalommal töltsük fel. Ez az új fejezet az EU-Törökország kapcsolatban nem engedmény nem adjuk fel alapvető elveinket és értékeinket az európai demokráciával kapcsolatosan, ellenkezőleg lehetőség ez Törökország számára, hogy közelebb kerüljön az európai normákhoz mindenféle kérdésekben. A demokratikus értékek, a jogállamiság, a szólásszabadság, a kisebbségi jogok tiszteletben tartása, illetve a ciprusi kérdés megoldása. Európa érdeke hogy demokratikus és stabil Törökország legyen a szomszédunk. Törökország érdeke pedig, hogy az Európai Unió stabil partner és támogatója legyen. Ez a megállapodás a közös egyetértés szellemében született, de az még bizonyításra vár, hogy fel tudunk-e nőni az elhatározásainkhoz a megállapodás megfelel az Európai Uniós és nemzetközi törvényeknek, efelől senki ne tápláljon kétségeket. A török hatóságok olyan jogszabályokat fogadtak el, amelyek a szíriaiakat védik. Egyértelművé tettük, hogy jogi garanciákra van szükség azok számára, akik jogosultak a védelemre, legyenek ők szíriaiak vagy nem szíriaiak, a vízum liberalizálása kapcsolatosan. A 72 előírásból 35 teljesül. A bizottság egyértelműen fogalmazott, a vízum követelmények mentesítését csak akkor fogjuk javasolni, ha minden feltétel teljesül, ezt tudja Törökország, és meg is tesz mindent, hogy gyorsítsa a feltételek teljesítését amelyek ahhoz szükségesek, hogy 2016. júniusáig a vízum kötelezettséget eltöröljük. Több mint 300 ember tért most vissza, akik nem kértek menedéket, és 74 szíriai érkezett Törökországból közvetlenül. Ezek csak a kezdő lépések. Jövő héten a bizottság egy hivatalos jelentést tesz közzé a végrehajtás állásával kapcsolatosan, amely kiterjed a megállapodás minden elemére. A megállapodás nagyon fontos lépés egy hosszú együttműködés irányába. Nagyon fontos, hogy az értékek tekintetében is közelebb kerüljünk egymáshoz, ahogy már az elején elmondtam. Időközben a bizottság Görögországban is hathatós lépéseket tesz, mindent megteszünk hogy a befogadási kapacitásokat bővítsük, biztosítsuk, hogy a kiszolgáltatottabbak, a gyerekek és a nők megfelelő elbánást kapjanak. Ott vannak a tisztviselőink Görögországban, a görög szigeteken és a görög szárazföldön, hogy segítsék a görög hatóságokat. A tagállamoknak az áthelyezést folytatniuk kell, tömegesen. Egyetértek azzal, ami elhangzott, nevezetesen, hogy minden tagállamnak részt kell vállalni ebből a munkából. Több mint 50 ezer embereket most Görögországban, legalább 70 százalékuk jogosult az áthelyezésre. Ez nagyon fontos azok számára, akik Edomeni Pireuszon ragadtak, és meg kell vizsgálni más megoldás, megoldásokat és útvonalakat is. Líbia, Or- Olaszország irányában az útvonal azt is mutatja, hogy az csempészek továbbra is kihasználják a helyzetet, és folytatódik a migráció. Amíg ezt megtehetik, meg fogják tenni, ez ilyen egyszerű. Ezért nagyobb összefüggésben kell vizsgálni ezt a problémát. Politikai erőfeszítéseink arra irányulnak, hogy stabilitás Szíriában és Líbiában újra létrejöjjön, egy európai határ és parti őrséget is szeretnénk létrehozni. Egy tervezett már a parlament elé került, és van egy ütemtervünk is, amely a kötelezettségvállalásainkat tükrözi. Nincs vesztegetni való időnk, itt van a, érkezik a nyár, és nagyon fontos lenne biztosítani, hogy legális útvonalak legyenek az illegálisak helyett. Köszönöm a Parlamentnek a támogatást az áthelyezéssel kapcsolatos, áttelepítéssel kapcsolatos erőfeszítések fokozása része megoldásnak. Törökországból, Libanonból, Jordániából kell áttelepítenünk menekülteket, ott több százezer menekült tartózkodik. Hogyha egy illegális kiskaput le akarunk zárni, akkor egy legális ajtót meg kell nyitnunk. Más megoldás nem kivitelezhető, addig, amíg bizonyos régiókból menekülni kell az embereknek. Mindig meg fogják tenni, hogy megpróbálnak eljutni Európában, ba, erkölcsi és jogi kötelezettségünk biztonságos menedéket adni ezeknek az embereknek. Az áthelyezés, az áttelepítés az előremutató megoldás, hogy ellenőrizetten tudjuk befogadni azokat, akik jogosultak a védelemre. Dublint is említették többen, nem akarunk kozmetikai jellegű reformot. Ma az elnök nagyon egyértelműen beszélt erről. A Dublini rendszert meg kell reformálni, hogy a szolidaritás és a terhek megosztása érvényesüljön. Jelenleg ez nem működik, és nem fenntartható a rendszer. Mindannyian tudjuk, hogy nem lesz könnyű megoldás erre a nagy kihívásra, de egy valami bizonyos, együtt kell dolgoznunk, és nem egymás ellen. Ez az Európai Unió intézményeire is vonatkozik, a tagállamokra is, és a szomszédainkkal fenntartott kapcsolatunkra is. Köszönöm szépen. And thank you, Commissioner. Köszönöm, biztos úr. Kedves kollégák, mielőtt a tanács elnökének adnék szót, kérem azokat, akik a folyosón vannak, figyeljenek a vitára, úgyhogy Tusk elnök úr, parancsoljon önné a szó. Thank you. Köszönöm a szót. Tisztelt elnök asszony, több aspektusra szeretnék kitérni a vita kapcsán. Az első az áthelyezés Továbbra is és a jövőben is ez egyik kulcsfontosságú része lesz ez a válság megoldásának Európában. És ehhez természetesen szolidaritásra van szükség, ez kétségtelen. Azonban hibát követnénk el abban az esetben, ha ez válna a legfőbb eszközévé politikánknak. Ugyanis egyszerűen csak ösztönözni a további, még nagyobb migrációs hullámokat a lehetséges új ér, jonnan érkező migránsok számára. Úgyhogy ezért nagyon oda kell figyelnünk, főleg a kommunikációra a külvilággal. A vita során Kamal elnök úr és Verhofstadt úr statisztikai adatokra utal az illegális migrációról, a régi és új földközi-tengeri útvonalak vonatkozásában. Nagyon óvatosnak kell lennünk a statisztikákkal, megvan erre az okom, de ma érdemes figyelembe venni őket. Először is, ami a balkáni útvonalat illeti. Igaz, hogy 150 ezer illegális migráns érkezett Európába az éveleje óta. Azonban a számok hónapról hónapra csökkenő tendenciát mutatnak, és januárban 70 ezer, februárban 50 ezer, márciusban 30 ezres nagyságrendre, és áprilisban körülbelül 100 ezres nagyságrendet mutattak. Csak képzeljék el, ha januárban a tél közepén 70 ezer migráns érkezett, áprilisban hányan érkeztek volna, hogyha nem lépünk fel? Másodszorban. Az is igaz, hogy az éveleje óta 20 ezer illegális migráns érkezett a közép-földközi tengeri útvonalon. Európába, és a számok csak egyre növekvő tendenciát mutatnak. Nem csak szíriaiak vannak azonban közöttük, vannak Nigériából, Szomáliából, Gambiából, Gineai köztársaságból és az elefántcsontpartról. Tehát afrikaiak is vannak közöttük. Hogy ez mit is jelent? Ha a Nyugat-Balkán jutat nem zártuk volna le, akkor ma háromszor vagy ötször annyi migráns érkezne Afrikából, Líbián keresztül, illetve olyan migránsok is, akik most már, akiket most már megáll, megállítottak a határokon, vagy elrettentettek attól, hogy átlépjék a határt. Nagyon sokan azt mondják, hogy fel kellene állítanunk az európai tengerparti őrséget Európában még akkor is, hogyha az idén erre nem kerül sor, mert nyilvánvalóan ez lehetetlen. Azonban fel kell magunknak tenni a kérdést. Mi lenne a pontos feladata ennek az EU tengerparti őrségnek? Figyelni mindenkit, aki be akar jönni Európába, vagy leállítani őket? Azt gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy meg kell állítani őket, és ellenőrizni kell őket, legalábbis ami engem illet mert nagyon ellentmondásos az az intézkedés, amit most pillanatnyilag alkalmazunk. Először is a nemzeti tengerparti őrségnek kell tiszteletbe tartani az európai jogokat. Nyilván támogatni kell őket, azonban nem lehet kiváltani a tevékenységüket. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm, Tusk elnök úr. Kedves kollégák, köszönöm a vitát, lezárom ezzel az eszmecserét, és szeretném tájékoztatni a tisztelt házat, hogy mielőtt a portugál köztársaság elnökének ünnepélyes meghallgatása következne, elnézést Verhofstadt úr, elnézést, de szeretnék valamit mondani, elnézését kérem, folytathatom? Tehát tájékoztatom a tisztelt házat, hogy a portugál köztársaság elnökének hivatalos ünnepét